Ildikó, are you ready? Ildikó, készen van? Megkezdhetjük az ülést. Köszöntök mindenkit a délutáni ülésen. kicsit elkéstünk, és nagyon sok mindent meg kell megbeszélnünk. Vita következik a módosítókról, amelyet az európai szemeszterben az egységes piac irányításához nyújtottak be. Kárpelci Ildikó az előadó. Remélem jól ejtettem. Köszöntjük. És hogyha valaki nem szerepelt a hozzászólók listáján, akkor kérem most jelezze. A árnyék előadóknak és a képviselőtársaimnak a eddigi együttműködését ami azt kell hogy mondjam hogy nagyon sikeres volt tekintettel arra hogy nagyon rövid volt a határidő nagyon szoros volt a, menetrend és ennek ellenére képviselőtársaim nagyon aktvak voltak és one hundred and sixty one módostó javaslat érkezett be ennyi rövid idő alatt. én ezt úgy értékelem hogy ez a téma nagyon fontos és e, e, a fókuszában áll a bizottsági munkánknak. a, a módostók többsége nagyon szorosan kapcsolódik a jelentéstervezet vázához és nagyon kevés esetben tér el az eredeti gondolatmenettől gy azt kell hogy mondjam hogy viszonylag könnyű munka elé nézünk amennyiben lehet ilyenről beszélni. az irányok egybevágóak és minden javaslattevő módostó egyetért abban hogy az egységes piac hatékony működéséhez nem elegendő csak az uniós jogi formának keretnek a reformja hanem ezeknek a jogszabályoknak a gyakorlatban is működniük kell. ennél fogva határozott és következetes fellépésre van szükségünk és az összes megmaradó akadályt amennyiben lehet meg kell próbálni eh, csökkenteni nyilván megszüntetése talán irreális eh, cél lenne ilyen rövid idő alatt. ami a feladatunkat illeti és legfontosabb teendőnket az nem más mint hogy felülvizsgáljuk az eu two thousand and twenty stratégia összefüggésében az egységes piacnak az előrelépését és az egységes piacnak a működését. tulajdonképpen a feladatunk az hogy megnézzük hol és hogyan történt előrelépés és meg kell ksérelnünk behatárolni azt is hogy hol maradtak még nehézségek és meg kell határoznunk a szakmai szakpolitikai prioritásokat is. és rögtön egy sajnálatos ténnyel szeretném a további felvezetőt folytatni nem csak a tény szomorú hanem egyszerűen nehezen is értem hogy ebben az évben az európai bizottság nem késztette el az egységes piaci integrációról szóló dokumentumát az éves növekedési jelentéshez és azt gondolom hogy ez nem helyénvaló ebbe a formába. kváncsi vagyok a bizottságnak a e, véleményére is e tekintetben hogyha a jelenlévő képviselő el tudná mondani hogy mi az éves növekedési jelentés átstrukturálásának az oka azt gondolom nem csak én venném ezt örömmel hanem minden kollégám is örömmel venné. E, ezen túlmenően viszont azt szeretném hogyha erre közösen e, reményeim szerint valamennyi frakciónak a támogatásával be tudnánk adni egy szóbeli módostó indtványt ami ezt egy picit helyreteszi ezt a e, kérdést vagy legalábbis megpróbálja pozcionálni oda hova szükséges azt tenni. ami a módostókat illeti nagyon örülök annak hogy a módostók a kulcsfontosságú eh, területekre eh, fókuszáltak és eh, azokra a területekre leginkább ahol a növekedésben rejlő lehetőségek a legnagyobbak a szolgáltatások a hálózatok és a digitális gazdaság területe. mint ahogy a jelentésem módostó indtványaiból is az rajzolódik ki hogy az elért haladás E, jó ugyanakkor további előrelépésekre és lépésekre van szükség a szolgáltatási ágazat teljes potenciáljának a felszabadtásához. E, valóban miközben az áruknak a belső piaca e, sikeresen működik az eu nak azt is biztostani kell hogy a jogi kerete ebben a globalizált világban megfeleljen annak a célnak ami teljesteni tudja azt az elvárást hogy keretet adjon a működéshez. E, üdvözlöm azokat a módostó indtványokat amelyek a pénzügyi szektor működését és a finanszrozáshoz való jobb hozzáférésekhez kapcsolódnak és nem csak üdvözlöm hanem támogatom is ezeket a módostó indtványokat szakbizottsági kollégáim számos egyéb javaslatot is tettek az egységes digitális piac további kiéptése érdekében e, ezeket is többségében támogatni tudom mert szükség van az egységes piacban rejlő lehetőségek teljesebb körű és hatékonyabb e, kiaknázására is. a hálózatok továbbra is a, gazdaságnak a gerincét alkotják akár az e kommunikáció akár az energiával szálltással kapcsolatos tevékenységek amelyek együtt a hozzáadott értéknek majdnem a ten át jelentik és a foglalkoztatásnak több mint six át az uniós tagországokban és jelentőségük továbbra is nő ezért fontos hogy megfelelően helyén kezeljük ezt. azt is mondhatnám hogy maga a digitális gazdaság a termelékenység a kreativitás és az innovációnak a fő hajtóereje lehet. mindazokat a módostó indtványokat amelyek e területekhez kapcsolódnak e, támogatni fogok és hát természetesen kompromisszumokat fogunk alkotni mert számos átfedés is van ezen a e, módostók között van eh, két olyan módostó amit ki szeretnék emelni az egyik a fifteen ös számú módostó indtvány a cofferati és gutyérrez urak eh, arra kérik az uniót hogy eh, kulcsfontosságú ágazatokban dolgozzanak ki európai újraiparostási politikát. én azt gondolom hogy ez a módostó indtvány ez nem pontosan a profilunkhoz tartozó terület a bizottság által javasolt kulcsfontosságú ágazatokat ez egyáltalán nem is érinti és a hozzáadott értéke ennek a belső piac eh, szempontjából eh, rendkvül kérdéses nem tartom eh, kellően megalapozottnak ezt a megfogalmazást amit a módostó tartalmaz úgyhogy erről mindenféleképpen még egy további beszélgetést szeretnék folytatni vagy egyeztetést a módostókat benyújtó képviselőkkel e, de első körben úgy érzem hogy nem tartozik e, hozzá és nem e, tudom támogatni. van egy másik terület amit ki szeretnék emelni ez pedig kicsit kapcsolódik a strasbourgi plenáris ülésnek a hangneméhez hangvételéhez ami tárgyában nagyon nagyon fontos témát emel a módostók közé az adócsalás adóelkerülés elleni küzdelmet azonban úgy érzem legalábbis a módostók azt sugallják hogy ezek politikai csatározásként és politikai véleménynyilvántásként jelennek meg én nem szeretném hogyha ez a jelentés ilyen felhangokat tartalmazna vagy egész egyszerűen politikai közszereplőknek a meghurcolása lenne az iránya ennek a jelentéshez amennyiben arra irányul hogy annak a gyorsreagálású mechanizmusnak ami például az adócsalás elleni küzdelem érdekében hoznak létre hatékonyabban kell működni akkor nyilván lehetőség van a módostások támogatására de egyéb esetben erre részemről nincs lehetőség van még két módostó indtvány a forty two es és forty three as amit ki szeretnék emelni. itt azért kell majd erről a módostóról beszélnünk mert nem teljesen egyértelmű a módostónak a megfogalmazása. arról van benne szó hogy az országspecifikus ajánlások tagállami ismertetésére nem a bizottságot kellene kérni hanem a tagállamokat hogy adjanak lehetőséget a bizottság számára hogy ezt megtegyék gondolom a nemzeti parlamentekben. azt gondolom hogy a, e, nemzeti parlamenteknek a bevonása ebbe a folyamatba ilyen formán e, erősen kérdéses úgyhogy ez is egy nyitott e, módostó még számomra nyilván itt egyeztetés szükséges. volt egy javaslat ugyanehhez kapcsolódóan a negyedévi jelentésekről én a negyedévi gyakoriságot túlzónak találom a jelentések az országspecifikus jelentések vonatkozásában szerintem ez technikailag nagyon nehezen lenne kivitelezhető de az árnyék előadói ülések alkalmával ezt is javaslom majd megvitatásra. elnök asszony összességében ezek voltak azok a javaslatok amelyeket képviselőtársaim megfogalmaztak többé kevésbé a fő irányba kapcsolódnak illeszthetők kompromisszumok készthetők belőle az az egy kettő amit kiemeltem az viszont további tárgyalást és egyeztetést igényel. még egyszer megköszönöm képviselőtársaimnak a munkáját és hát várom a munka folytatását és a mostani észrevételeiket is. köszönöm szépen! Gutierrez kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek is a bevezetőt, és köszönöm az eddigi munkáját is. Úgy gondolom, a, az együttműködés szellemében végezte a munkáját. Imkó szakbizottságként szerintem szembe kell helyezkednünk egy esetleges visszalépéssel. Most történik először, hogy az európai szemeszter keretein belül nem jön létre a növekedési jelentés a belső piac működésére nézve. Ez olyasmi, amit az Európai Bizottságnak komolyan kell vennie. Szerintem a szakbizottságunknak jeleznie kell az Európai Bizottság felé, hogy ez így nem jó, annak érdekében, hogy a jövőben ilyesmi ne forduljon elő, és ki kell puhatolnunk, hogy esetleg lehetne valamit tenni még e félreértés kezeléséért, orvoslásáért. A lényeges pont most ugye az, hogy a növekedést fellendítsük, újra és újra halljuk azt, hogy a növekedés prioritás, de aztán semmi kézzel fogható nem történik. Annak érdekében, hogy egy hossz, hosszantartó, fenntartható fejlődés jöjjön létre, és ugye nem csak a növekedéshez való visszatérésről van szó, hanem másfajta növekedést is szeretnénk, mint a múltban. Ellentmondást vélek felfedezni, a között, hogy prioritásként kezeljük, legalábbis szóban a növekedést, és aztán másik oldalon viszont nem született meg ez, a jelen, ez az éves jelentés. Szerintem ragaszkodnunk kellene ehhez a jelentéshez. Az európai szemeszter az egyetlen eszközünk itt az Európai Parlamentben, hogy valamilyen módon befolyásoljuk a nemzeti szintű szakpolitikát is, amely elvileg szintén az európai szemeszter jegyében ö, alakul. Az új növekedési stratégiára vonatkozólag szintén korrekciókra van szükség. Tehát egyrésztről azt látjuk, hogy a belső piaci rendelkezéseket nem tartották be teljes körűen, és ugye erre az éves jelentésre, az éves növekedési jelentésre pont azért van szükség, mert így tudunk, tudjuk felhívni a figyelmet arra, hogy mely pontokon nem tartották be, vagy nem teljesítették a tagállamok az ajánlásokat. Aztán nagyon fontos lenne végre megteremteni a digitális belső piacot, az elkereskedelmet előmozdítani, ez potenciális növekedést eredményezhetne, úgy, hogy ne legyen szükség még több megszorításra, amely sok tagállamban nagyon erős hatást fejtett ki és amelyekre azért volt szükség, mert nem volt kellő gazdasági növekedés. Ezeket a hibákat kellene szerintem kiküszöbölni a jövőben, erre kellene a szakbizottságunknak odafigyelni. A különböző frakciók által benyújtott módosítók úgy gondolom eh, egy közös nevezőre vezethetők vissza, egy elmozdulásra van szükség egy jól működő belső piac felé. Ez a közös célunk. Persze vannak különféle álláspontok, amelyek a különböző módosítókban megfogalmazottak, de összességében úgy látom, mégis egyazon véleményen vagyunk. Egy módosítóval van gondom. Ez a módosító a belső piac integrációját fékezni szeretné, ezt mindenképpen ellenezzük. Szerintem fontos az, hogy mindannyian közös erőfeszítéseket tegyünk, hogy valóban egy hatékony, határozott jelentés szülessen a bizottság fel és a tanács fel is egy jelzés volna ez. Összességében tehát megfogalmazódott a tervezetben azt hiszem az, amit mindannyian szeretnénk. A Juncker féle beruházási tervet hasznosítanunk kell. Lehet, hogy néhányan azt gondoljuk, hogy ez nem elegendő ez a terv, több forrásra lenne szükség, de mindenképpen felhasználhatjuk ezt arra, hogy egy jól működő belső piac jöjjön létre például az energiapiacon, azért, hogy kevéssé függjünk a jövőben a külföldi energiaellátástól, hogy megfelelő energiaárakat tudjunk biztosítani továbbá az európai ipar számára, ez is nagyon fontos. Sokszor a bérköltségekkel foglalkozunk az ipar területén, ahelyett, hogy az energiaárakkal foglalkoznánk. Ezek is nagyon fontos tényezők, jelenten, tényezők sokszor sokkal nagyobb problémát jelentenek az energiaárak az iparban, mint a bérköltségek. A béreket kultítjuk meg több millió munka vállaló esetén, mindeközben azonban semmit nem teszünk az energiaárak csökkentéséért. Miközben a magas energiaárak miatt vagyunk kevésbé versenyképesek. Beruházásokra van szükség az energia területén, a digitális gazdaság területén, az infrastruktúrák területén. Mindenre szükség van, hogy egy jól működő belső piac jöjjön létre. A digitális belső piacra nagyon oda kell figyelni, ott nagy a lemaradásunk a világ más régióihoz képest. Nem veszük elég komolyan ezt a kérdést. Nagyon nagyok a különbségek az USA és az Európai Unió területén, a digitális gazdaságban, és ez szinte ijesztő. Fontos, hogy a KKV-k számára egyforma versenykörülményeket teremtsünk, mint a nagy vállalatok esetében, és ehhez hozzájárulhatna a digitális belső piac, és sajnos nem volt meg eddig a kellő politikai lendület ennek a megvalósításához. A reindustrializáció is egy nagyon fontos közös nevező. Itt mindenféle ipari ágazat mérvadó. A különböző ágazatok az európai iparon belül kevésbé járulnak hozzá a GDP-hez, mint a világ más régióiban. A világ más régióihoz viszonyítva Európában az ipar a GDP-nek 5-6%-kal kevesebb részarányát teszi ki. Reindustrializációról beszélünk, de nem tudjuk, hogy ezt hogyan valósítsuk meg. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül a hagyományos ágazatokra kell odafigyelnünk, nem feltétlenül a fényfeldolgozóiparra például és hasonlókra, hanem olyan ágazatokra, amelyekben nagyobb potenciál, de amelyekre vonatkozólag EU-s szinten még nem dolgoztunk ki programot. Ezekre kell igazán odafigyelnünk. Ez egy olyan kérdés, amelyet közösen kell megoldanunk, ahelyett, hogy egymással versengenénk. Aztán az értékteremtési lánc javítása, a versenykörülmények javítása, a közös szolgáltatások hasznosítása. Aztán itt van ez az új irányelv, amely a közbeszerzésekre vonatkozik, a KKV-k nagyon nehezen tudnak csak hozzáférni a közbeszerzési eljárásokhoz nem tudnak ezeken részt venni, vagy csak nagy nehézségek közepette. Ez is olyasmi, ami befolyásolja az értékteremtési láncot, hiszen sok KKV nem tud részt venni közbeszerzésekben. Én ezt pazarlásnak tartom, ezen változtatni kell. És aztán oda kell figyelnünk a kereskedelmi megállapodásokra is. A végrehajtás során itt is problémák adódhatnak a stratégiailag fontos ágazatokban. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm még egyszer a jelentéstevő munkáját. Úgy gondolom olyan tervezetet dolgozott ki, amelyet támogatni tud a szakbizottság többsége. Köszönöm még egyszer a munkát, és köszönöm, hogy készen áll a párbeszédre. Remélem közösen némileg még tudjuk orvosolni az Európai Bizottság azon hibáját, által elkövetett hibát, hogy nem készített el az éves növekedési jelentést. Elnök, köszönöm. Az ECR jelent, elnyék jelentéstevőkéként elmondanék én is néhány dolgot. Nekünk is fontos, hogy a szemeszter az eredeti célját szolgálja, hogy segítsünk a tagállamoknak, hogy a jó gyakorlatokat, a bevált gyakorlatokat valósítsák meg, nem pedig felülről al, lefelé irányuló építkező politikai döntések végrehajtatásáról van szó. A mutatók nagyon hasznosak lehetnek, azonban el is torzírhatnak bizonyos piacokat, kényszeríthetjük a piac egy részét, hogy olyan irányba induljon el, amerre nem menne el normális körülmények között, úgyhogy a mutatókkal óvatosan kell bánni. Fontos, hogy a mutatók tehát rugalmasak legyenek. Ezt fontosnak tartom. Fontosnak tartom továbbá, hogy olyan mutatókat alkalmazzunk, amelyek globális kontextben mérik Európa teljesítményét, hogy ez a versenyképességünket világosan, tegy. Ez erre irányul a 32-es módosítom. Több kolléga is olyan módosítókat nyújtott be, amelyek a globális versenyképességre irányulnak. Benyújtottunk néhány módosítót a részletes konzultációra vonatkozólag az érdekelt körökkel. Ez egy folyamatos gyakorlat lenne. Aztán néhány módosítót nyújtottunk be a jobb szabályozásra vonatkozóan, a primér szekundér jogalkotásra vonatkozólag. Örömmel látom azt, hogy többen a digitális ágazatra vonatkozóan és az energiaügyre vonatkozóan módosítókat nyújtottak be, itt biztos kompromisszumokra lesz szükség. Aztán fontos eh, az elkereskedelemre vonatkozó módosítókat is megemlítenem. A szellemi tulajdon jog eh, nagyon fontos, ez szerepel is a szövegben, ez bármelyik területre elmondható. Módosítót nyújtottam be erre vonatkozólag, de nem azt akarom ezzel mondani, hogy csak kereskedelmi okokból kifolyólag kell megvédeni a szellemi tulajdonjogokat. Úgy gondolom ez szélesebb körben összefügg az innovációval, a kreativitással és egyebekkel. Aztán módosítókat nyújtottam be arra vonatkozóan is, hogy biztosítsuk, hogy a pénzügyi szolgáltatásokban is a fogyasztóknak választási lehetősége legyen. Köszönöm szépen a munkáját, és örömmel tekintünk a további együttműködés elé a kompromisszumok kidolgozásában. Köszönöm szépen, Antanász az Áldétól. Viki. Köszönöm, Viki. Először is felhívnám a, az ALDE módosítójára, amely a saját prioritásainkat sorolja fel, módszertan, amelyel az adminisztratív terhek csökkentését lehet mérni, hogyan lehet ezt végrehajtani, lehet erre módszertant felállítani? Nagyon fontos eszménél létrejön egy ilyen barométer. De ez nagyon nehéz lehet egyes európai KKV-knak, hiszen túl sok adminisztrációs terhet jelent. Pozitív példákat látunk egyes tagállamokban, tettek pár dolgot, és ezt át kell emelni európai szintre, amely nagyon nagy lépés lenne a módszertan kialakítása. Továbbá az európai szemeszter megvalósítása, végrehajtása. Ismételjük, hogy ezt meg, meg kell valósítani. Az EP állásfoglalásában 43-as módosításban ebből a dokumentumon emeli át a megszövegezés, és remélem, hogy mindenki elfogadja. Tehát 43-as módosítóról van szó. Továbbá el kell ismernünk, hogy a teljes, jól működő egységes piac e, alapvető fontosságú a üzletek, cégek működéséhez. Ez a mi célunk. És az, hogy a feltörezettség miként befolyásolja a fogyasztók és a cégek érdekeit, egyidejűleg strukturális reformokra van szükség, EU szakpolitikákra, hogy, ez, hogy, hogy a beruházók visszanyerjék bizalmukat. Strukturális reformokra van tehát szükség, ez is nagyon fontos. Az EU-nak versenyképesnek kell maradnia a világban, és a digitális ágazat az, ahol mi ebben lemaradunk eh, az Egyesült Államokkal szemben. A prioritásnak itt annak kell lenni, hogy a széles sávú hálózatok és a 4G technológiába történő beruházás megtörténjen, mindenhol kell 4 g technológia. Emellett meg kell reformálni a szellemi tulajdonjogok rendszerét annak érdekében, hogy létrejöjjön az e- igazi digitális egységes piac fogyasztói jogok érdekében tekintetében azt kell tudnunk, hogy léteznek mechanizmusok, amelyek, amelyekkel biztosítják az online fogyasztói jogokat is, de gyakorlatban ezek nem működnek. Az EU-nak fokoznia kell tevékenységét, hogy ezt garantálja, és amíg ez a probléma fennmarad, addig nem lehet az európai elkereskedelem potenciáját növelni. Végül hiszek abban, hogy nagy lehetőségek rejlenek a közszolgáltatások digitalizálásában. Nagyon egyszerű. A közigazgatás sokkal gyorsabbá és olcsóbbá tenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, Dennis de Jong következik. Thank you very much. Köszönöm, Viki. És köszönöm az előadónak a munkáját, hiszen az ő tervezete nagyon jó. Annyit tudnék hozzátenni négy módosítás tekintetében, amelyek csak kiegészítik az ő mondani valaját, a véleményéből nem vesznek el semmit. Nagyon egyértek el mindenkivel azzal, aki kiemelte a digitális egységes piac jelentőségét, és nem nyújtottam be túl sok módosítást ebben a témában, tekintettel arra, amit már hallottam fogyasztói jogokról, ott prioritizálni kell, és ezt teljesen támogatom. Az én módosítóim azzal foglalkoznak, hogy nem csak a beruházak, beruházók, hanem a teljes hanem az egységes piacnak is támogatnia kell az állampolgáraikat, hiszen a munkanélküliség, a szegénység nagyon sok embert érint, és nem csak az Európába vetett bizalmat, bizalmat ása alá, hanem az, e, hanem az egységes piacba vetettet is. Hiszen pont a foglalkoztatási helyzet miatt gyengült meg ez a bizalom, ezért kell kiemelni a belső piac szociális dimenzióját is, amellett, hogy ennek, ennek elveit erősítjük. Ezek az én módosításaim ezzel fognak foglalkozni, ezzel kapcsolatosak, és magukért beszélnek. Azt gondolom, hogy nincsen benne túl sok forradalmi gondolat az Európai Parlament számára, hiszen már meglévő eszközökből származnak ezek a gondolatok. Én csak annyit szeretnék részletében elmagyarázni, amit a TTIP-ről írtam, a kereskedelmi egyezményről, nem szeretnék kitérni az általános vitára, hogy jó-e a TTIP, nem ez a szándékom, de ebben a szakbizottságban, ami a szabályozási együttműködésben történik, az rettenetesen fontos számunkra. Egyelőre azt hallom, hogy amikor a szabályozási együttműködésről van szó, azt újra gondolják, felülvizsgálják, új szabályokat találnak ki, ez majd a szabályozási tanács elé kerül, ahol viszont a parlamentet nem képviselik. És ami onnan kijön, arról tárgyaltak a bizottság alkalmazottai és az érdekelt felek, valamint azok tárgyaló felei az Egyesült Államokban, nagyon sok egyezmény jött létre Kanadával is, az eredményt aztán bemutatják a parlamentnek, amelyre aztán csak legfeljebb nemet mondhatunk, ami az azt jelenti, hogy a e, jövőben nem, nem lesz szükség belső piaci szakbizottságra, amely ezekkel a jogszabályi javaslatokkal foglalkozik, hiszen csak igent vagy nemet mondhatunk, és nem nyújthatunk be módosítókat. Semmiféle magyarázatot nem hallottam erre a bizottságtól még, hogy miként fog, lehetne másképp megszervezni. Nagyon nehéz, hiszen hogyha a parlamentnek adják a feladatot, akkor az e, Egyesült Államok kongresszusa vagy a kanadai parlament is bele fog szólni abba, hogy hogyan tárgyalunk hogy vajon a parlamenterek egymás között fognak-e tárgyalni, és azt miként szervezzük meg. E, egész világ áll emögött, és ez a vita még nem is kezdődött meg. Később e, kitérhetünk erre is, ezért nagyon fontos, hogy az egységes piac megvalósításáról beszélve vegyük figyelembe azt, hogy ha nem tudjuk, hogy hogyan szerveződik ez meg, mert nem kapunk egyértelmű elképzelést a bizottságtól, hogy ő azt hogy szeretné megszervezni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Denis. Pesco de Bond következik. Pascal. Merci, euh, Viki. Köszönöm, euh, Viki. Nem akarom elismételni azt, amit már eddig elhangzott. Elég egyértelmű volt például a TTIP-el kapcsolatos álláspont, vagy a parlament fellépési képessége egyes területeken. Először is megköszönöm a raportőrnek a munkát, és gratulálok hozzá úgy látom, hogy eh, nagyon komoly szándéka van arra vonatkozóan, hogy eh, figyelembe vegye másoknak a véleményét, amihez eh, gratulálok és amit köszönök. Ami az adóharmonizáció kérdését illeti, én azt gondolom, hogy Én nem politikai konfliktust akarok itt nyilván kicsiholni közöttünk, noha nyilván ilyen vita létezhet, hanem csak azt akartam kifejezni, hogy eh, ha arra gondolunk, hogy eh, mit is mondott Juncker úr, aki már kétszer megnyilvánult a parlament előtt, eh, ő maga is elismerte, hogy ez az EU politikájának eh, középpontjába került ez a téma, és lépések megvalósítása szükséges ahhoz, hogy Európa konvergensebb legyen. Olyan lépésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a beruházások finanszírozását, illetve odahatnak, hogy a magánbefektetők is felbátorolódjanak Na most az, hogy ez konfliktus tud-e teremteni, már mint az, hogy például beszélünk a fiskális konvergenciáról, én azt mondom, és ez a határozott álláspontom, hogy ez lenne az egyik olyan eszköz, amelyel megvalósítható lenne az Európai Unió politikája. Nyilván nem akarom én ezt a vitát most felnyitni, és inkább pragmatikus sem, mint politikai megközelítést alkalmaznák. Bár a politikát én nem tartom szitokszónak, ha már parlamentről beszélünk. A többi ponttal nem foglalkoznék részletesen, már mint a többi módosítómmal. Annyit mondanék csak, hogy a 2020-as menetrend kritériumait, újra fel kell nyitni, újra meg kell elősíteni. Nem mindegy, hogy milyen piacról beszélünk, ugyanis a kritériumok, a fenntartható fejlődés, ezekre érdemes emlékeztetni, és arra is, hogy vannak bizonyos kötelezettségek, szociális eh, és társadalmi és környezetvédelmi kötelezettségek, amelyek, eh, amelyeket nem szabad elfelejtenünk, mert ezek is eh, hozzátartoznak azokhoz az, ahhoz az értékrendszerhez, amely mentén az Európai Unió felépült. Nyilván ezek nem szabad, hogy háttérbe szoruljanak akkor sem, hogyha a versenyképességről, hatékonyságról beszélünk. fenntartható fejlődés az nem áll ellentétben a hatékonysággal, ezeket együtt is meg lehet valósítani. Ezen kívül a fogyasztóvédelemben talán csak részletkérdésekben van köztünk vita. A bizottság szerintem erősebb dinamikával nyúlhat hozzá ehhez a témához. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Dinamizmus. Kiváló szó. Maria Grappini a következő. Kér valaki még szót? Kérem jelezzék. Először is gratulálni szeretnék az előadónak és az árnyék előadóknak, hiszen nagyon nehéz jelentés ez, és nagyon fontos számunkra. Az egységes piac működése e, be minden bele tartozik, és hogyha ezt a jelentést megfelelően készítik el, és jók a módosítók is, ahogy az előadó mondta, akkor a politikai nézeteink ellenére is sikerül majd konszenzusra jutnunk, hiszen azért jöttünk ide, mert jobb szabályozást akar, akarunk kialakítani az Európai Egységes Piacnak. Én nem vagyok árnyék előadó, csak tagja ennek a szakbizottságnak, próbálok mindenhol ott lenni és nyitva tartani a szememet, meg, megérteni, hogy mit ö, ö, teszünk. Ez az első parlamenti ciklusom, szeretném megérteni, hogy mi történik. Nagyon ö, odafigyeltem az árnyék előadók ö, mondani valójára, és van pár kérdésem. Vajon mi, mit jelent a módosítója? Miért nem ért egyet az országjelentések szerkezetéről? Nem igazán értettem. Ön ö, nyújtott be egy módosítót a arról, hogy az ország jelentéseket az nemzeti parlamentben kell először benyújtani, és nem a tanácsban, és ön sem igazán biztos arról, hogy ez így, így helyes. Lehet, hogy én értettem félre. De hogyha ez így gondolja, akkor kérem mondja, hogy miért van ez. Hiszen én egyszer miniszter, miniszter voltam, és egy nemzeti parlamentnek voltam tagja, és amikor egy ország az országjelentést bemutatja a tanácsnak, akkor meg kell nyernie az intézmények támogatását, amelyeket leginkább képi, képviselik, és ez a parlament, és nem a kormány. Persze, hogy ez mikor történik, legyen ez negyedéves vagy egész éves, az más kérdés, de nagyon jó, hogyha bevonják a nemzeti parlamenteket. Az Európai Parlamentben mi részt akarunk venni, és megkérdezzük a tanácsot és a bizottságot, hogy több kompetenciát adjanak nekünk. Lehet, hogy a megszövegezési hibáról van szó, ami pedig az újraiparisítást illeti. Teljesen egyetértek kollégámmal, aki jobb oldalon ül és bal, a bal oldalra tartozik, amit ő mondott. Mielőtt idejöttem, azt hallottam, hogy az Európai Unió a iparosodás hiányától szenved. Hogyha elveszítjük az iparokat, akkor azt újra talpa kell, kell állítani. Hogyan tehetnénk másképp, ha nem ebben a jelentésben? Talán a jelentés hatáskörén túlnyúlik az iparosítás, de, az újra, de a egységes piacén nem. Lehet, hogy más megszövegezés szerencsésebb lenne. Szerintem egy hivatkozásra lenne szükség az iparosításra. Köszönöm szépen a munkáját, nagyon nehéz jelentést írt. Ah euh, Köszönöm. Eh, én magam is csatlakoznék azokhoz, akik eh, gratuláltak a raportőrnek a munkájához. Szerintem is jó az irány. Eh, két dologra koncentrálnék, és ezek olyan dolgok egyébként, amelyeket legalábbis általánosságban már említettek ami a, azt illeti, hogy a szemeszter fogal, foglalkozzon a az egységes piac hatékonyságával. Itt két dolgot kell kiemelni. Egy jó jogszabály szöveg önmagában még nem elég. Annak hatékonynak kell, hogy legyen, kell, hogy legyen egy, egy, egy nagy hatékonysága. És itt a kollégák közül már többen is beszéltek a digitális piacról például. Ahogy leginkább, ahogy, ahogy elmozdulunk a digitális világ felé, egyre kevésbé látszik a jogszabályok hatékonysága. Tehát a jog hatékonysága szerintem az, az egy nagyon fontos dolog. És ha már a jognál tartunk, mi mozgatja a digitális piacot, Nyilván itt van a nagy cégek, a kis cégek és a, és a fogyasztók, mint három különböző csoport, ahol van egyfajta sérülékenység is, ahol oda kell figyelni minden résztvevőnek a, az érdekeire, beleértve a KKV-kat is, és a fogyasztókat is. Tehát ezt szerintem fontos kimondani a, az egységes piac tökéletlensége eh, éppen talán ebben nyilvánul meg. A, ami pedig a jelzőszámokat illeti, megint csak figyelembe kell vennünk az összes szereplőt, és figyelembe kell vennünk a hatékonyságot, valamint a jogorvoslati lehetőségeket is, akkor, amikor mondjuk nem tartják be a jogalkotási szabályokat. Azt gondolom egyébként, hogy a kompromisszum módosítókkal sikerül az esetleg létező különbségeket áthidalnunk. Köszönöm. So, uh... Nem látom, hogy még valaki szeretne hozzászólni az előadónak, szóval hozzászólni valója? elnök asszony köszönöm szépen de mielőtt összegezném a gondolataimat engedje meg hogy a bizottságot megkérjük hogy válaszoljon arra a felvetésre hogy az, hogy is alakult ki ez a helyzet hogy az egységes piaci integrációról szóló dokumentum most nem készült el az éves növekedési jelentéshez. Uh, köszönöm szépen jó észrevétel és itt van a bizottság figyeltek, és nagyon parancsoljanak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Mielőtt válaszolnék a kérdésre, ami már tényleg az elején is felmerült, eh, a bizottság üdvözli a tartalmát ennek a jelentésnek, illetve azt is, hogy nagy fontosságot nyilvánítanak az egységes piacnak, nagy az ambíció, ami a jelentésben is eh, látszik. 2015-ös munkaprogramját véglegesíti éppen a bizottság, de titkot nem árulok el akkor, amikor azt mondom, hogy azok a területek, amelyekre a jelentés fókuszál, ugyanazok a területek, amelyekkel a bizottság foglalkozik, a digitális piac, a közbeszerzés, áruk, nyilván ezek azok a dolgok, amelyekkel mi is foglalkozunk. Ami a végrehajtást illeti, illetve a betartatását a szabályoknak, itt nem csak a jogsértési eljárásokról van szó természetesen, hanem arról is, hogy a cégek be is tudják tartani a határon átnyúló tranzakciójukban is a szabályokat, tehát ez eszközök kellenek. A digitális világ az tulajdonképpen előnyére is lehet a KKV-knak, és gyakorlatilag az a feladatunk, hogy az is legyen. Ami pedig az integrációs jelentést illeti, nem gondolom, hogy az a tény, hogy most nem jelent meg ilyen jelentés, nem gondolom, hogy ez visszalépés lenne, és ez nem azt jelenti, hogy a bizottság nem tulajdonít fontosságot az egységes piacnak. Hogyha összehasonlítják az idei éves növekedési felmérést a korábbi éviekkel, akkor a magában a jelentésben nagyobb tulajdonságot tulajdonítunk az egységes piacnak, nemzeti szinten is és európai szinten is. Ebben az értelemben sokkal részletesebb és ambiciózusabb maga a survey hogyha összehasonlítjuk a korai, korábbi évekkel. Az induló európai szemeszterben, e, szemeszter során ebbe bele fogunk tudni majd kapaszkodni, amikor elemezzük az egyes tagállamoknak a teljesítményét. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a bizottság nem tulajdonít fontosságot az egységes piacnak. Ami a jelentést illeti, e, az új bizottság azért döntött úgy, hogy nem csatolja az anyaghoz, mert az egységes piacról szóló jelentéstételünket felül akarjuk vizsgálni. Pont az ellenkezője tehát a dolog, pont az ellenkezőjéről van szó, mint ami esetleg elsőre látszik. Ott van a scoreboard, ott vannak a többi jelentések, ahol beszámolunk az egységes piac működéséről. Mindezt felül kell vizsgálni, és talán ennél jobbat kell kitalálni, jobbat, mint ami most létezik. Igazándiból ezen dolgozunk, és az a reményünk, hogy 2015-ben, amennyire korán csak lehetséges, kicsit lassabban haladjanak, mondja a, az elnök asszony, mert a tolmácsok szóltak, hogy nem győzik a tempót. E, bizottság. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem adunk fontosságot, nem tulajdonítunk fontosságot a jelentéstételnek, hanem egyszerűen arról, hogy 2015-ben jobban szeretnénk csinálni. Köszönöm. rapporteur. Thank you. Köszönöm szépen a bizottság kifejtését. Hát nem lettem sokkal okosabb tőle, meg boldogabb se, mert hogy azt gondolom, hogy ha valami fontos, akkor azt nem úgy érzékeltetjük, hogy elhagyjuk, hanem úgy, hogy a fontosságát megerősítjük, és úgy megerősteni hogy átmenetileg elhagyjuk de majd egy jobb javaslat lesz egy év múlva hát erősen elgondolkoztató. én azt eh, tartom fontosnak hogy ha prioritást adunk egy témának eh, és ennek megadtuk a prioritást akkor azt megjelentsük a növekedési jelentésben is úgy hogy ez egyértelműen kiolvasható legyen belőle és ez egy önálló résszel mindenféleképpen jobban kiolvasható mintha bogarásznunk kell a sorok között és meg kell keresnünk a választ a kérdéseinkre mert hogy ez az integráció fontos és az integráció nem egyenlő azzal hogy az átültetések hány százalékban valósultak meg mert ez a felszn tartalmi kérdések is fontosak. E, köszönöm szépen a, a az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólását és a véleményét egyetértek többségükkel és mint ahogy emltettem az a szerencsés helyzet állt elő hogy a módostók iránya is egybevág a jelentésben megfogalmazott javaslatokkal úgyhogy úgy érzem hogy a kompromisszumokat könnyű lesz létrehozni kész vagyok arra hogy a legjobb kompromisszumok születhessenek meg. néhány olyan pont amit szerintem vagy félreértés történt vagy nem tudtam megfelelően elmondani ezért rá szeretnék térni. ami a módostó javaslatát illeti antanas guaga képviselő úrnak egyértelműen egyetértünk abban hogy a, és ezt eh, mondom grapini asszonynak is eh, az a közös irányunk hogy a nemzeti parlamentek eh, országspecifikus ajánlásokra vonatkozó felelősségvállalását erősteni kell. tehát ez a kiindulópontunk be szeretnénk őket vonni ebbe a folyamatba hiszen mindig az hangzik el azt is érezzük a E, közös találkozóinkon hogy nem érzik magukénak ezeket az országspecifikus ajánlásokat mintha fölöttük történne az országspecifikus ajánlások megfogalmazása ezért jó hogyha bevonjuk őket. a módszer ahogy a módostóban meg van fogalmazva azzal nem értek e, teljes körűen egyet de a tartalmával és az irányával abszolút egyetértek ez az elkötelezettségünk is e területen. ami a a negyedéves jelentéseket illeti azzal azért nem tudok egyetérteni mert oly rövid a negyedév hogy attól tartok hogy egyik jelentésből fogunk esni a másikba és nincs mögötte olyan informatikai rendszer ami biztostaná az adatgyűjtéseket azt hogy az, az előrehaladást valójában tudjuk mérni de ha ez rendelkezésre áll és ezt tudjuk biztostani én nyitott vagyok csak itt van egy kérdőjelem e tekintetben ezért volt kételyem a tekintetben hogy a bizottság negyedévente tegyen jelentést a parlament illetékes bizottságának az országspecifikus ajánlások végrehajtásáról. tehát ez egy többkörös dolog amit én, óvatosan kezelnék e tekintetben de nyitott vagyok természetesen rá. ami pascal durand urat illeti egyetértek szakmai kérdésekben abszolút ami az adóelkerülést illeti az adócsalást illeti ezeket meg tudjuk fogalmazni de ennek bármilyen szép is a politika szó maga ne legyen politikai e, felhangja mert az nem erősteni fogja a mi tevékenységünket hanem gyengteni fogja a mi tevékenységünket. úgyhogy én ezt a részét szeretném e, tomptani amennyiben e, lehetséges de szerintem meg fogjuk találni a, kompromisszumot. rockford úrral szintén egyetértek nem csak eh, jónak kell lenni egy jogszabálynak hanem hatékonynak is kell lenni a jogszabálynak és ez egy gyorsan fejlődő terület termékek szolgáltatások területén is ezért a jogszabályoknak ezt követni kell és hatékonyan kell tudni követni hogy valamennyire az egységes piac tökéletlenségét erősteni tudjuk és jó megoldást tudjunk találni. még egyszer a bizottságot arra szeretném kérni hogy fontolja meg a, a javaslatát a többi árnyékjelentéstevőt meg arra hogy közös álláspontot alaktsunk ki e, e területen akár a bizottságnak egy hivatalos kérése formájában vagy szóbeli módostó formájában nem tudom a formát és nem is a forma a lényeg hanem a tartalom e tekintetben mert azt gondolom hogy ezt, ez egy közös véleményünk lehet. köszönöm elnök asszony és majd készen vagyok a kompromisszumoknak az előálltására is. köszönöm. Thank you. I'm um, just if I may. Csak hogyha szabad. Nekem is ma reggel, megismételem azt, hogy ma reggel mondtam. Eh, a az eszmecsere, amit folytattunk a biztosok kollégiumával, tehát az összes bizottsági elnök tegnap este találkozott a biztosok kollégiumával, és én magam is ott voltam a bizottságunk képviseletében. Katainen úr ott beszélt az egységes piac elmélyítéséről, beszélt a végrehajtásról, és beszélt a szabályok betartatásáról, és azt mondta, hogy ez neki egy prioritása. Eh, én magam a bizottság nevében, amikor megszólaltam, azt mondtam, hogy eh, az egységes piac monitorozása és a szemeszter monitorozása fontos számunkra. Katainen úr erre eh, nem mondott igazándiból semmit, hogyha a bizottság most azt mondja, hogy az egységes piac fontos, de a monitorozást máshogy akarjuk tenni, mint eddig tettük, akkor azt nekünk meg kell értenünk, és többet kell tudnunk arról, hogy mégis hogyan képzelik ezt el. Akkor, amikor ma reggel beszéltem erről a tegnap esti ülésről, akkor azt mondtam, hogy a koordinátorokkal éppen azt kell megbeszélnünk, hogy hogyan lehet a végrehajtást ellenőrizni, scrutiny. Tehát ennyit mondanék most csak erről ugye meghallgatva azt, amit a raportőr mondott, illetve amit a bizottság, bizottság képviselője is mondott, azért még egyszer megerősíteném ennek a fontosságát innen az elnöki székről is. Ehm, és nem tudom, a, majd meghallgatjuk utána, hogy a koordinátorok mit mondanak erről a témáról. Köszönöm. Catherine Styler's fogja átvenni az elnöki széket, mert én vagyok a raportőre a következő témának, és sokkal egyszerűbb nekem nem az elnöki pulpitusról eh, hallgatnom a eh, árnyékelőadókat előadókat, egyszerűen eh, plusz munkát jelent ilyenkor az elnöklés, és nem tudok annyira odafigyelni. Uh, Köszönöm szépen. Az elnök asszony most meghallgatja az eszmecserét arról a jelentésről, amely az ő illetékességébe tartozik. Az egyéni védőeszközök következnek, Vicky Ford a jelentéstevő, Nem tudom, hogy szeretnél -e mondani valamit előjáróban, Viki, vagy hallgassuk meg azonnal a bizottságot, akkor a bizottság következik a hatásvizsgálat ról szóló beszámolóval. Thank you. Uh, good afternoon in the first place. Thank you. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a hatásvizsgálat uh, összegzését az egyéni védőeszközökről. Először is szólnék néhány szót arról, hogy hogyan jött létre ez a hatásvizsgálat. Két külső tanulmányra adtunk megbízást, illetve indítottunk el. Nyilvános konzultációra is sor került, és készítettünk egy jelentést a nyilvános konzultáció eredményéről. Azt is szeretném elmondani, hogy 77 válasz érkezett a nyilvános konzultáció alkalmával, 27%-uk vállalatoktól érkezett, 18%-uk ipari szövetségektől, 20%-uk polgároktól, 14%-uk nemzeti hatóságoktól, és 20% a bejelentett szervezetektől és a egyéb szervezetektől. A válaszok 27%-át tehát vállalkozások adták. Elismétlem még egyszer, de írásban is el tudom küldeni 18%-át ipari szerveződések, 21%-uk polgároktól érkezett, 14%-uk nemzeti hatóságoktól, 20%-uk pedig bejelentett szervezetektől. A folyamat során folyamatos eszmecsere zajlott a munkacsoporton belül, valamint a részt vettek ezen a tagállamok, a bejelentett szervezetek és egyéb érdekelt körök képviselői. Március 27-én, idén március 27-én fogadtuk el a javaslatot. Mire is tért ki lényegében a hatásvizsgálat, az NLF felvaló összhangba hozatal, egyszerűsítés, három technikai rendelkezés egyszerűsítése és a jogi forma megválasztása. Intézményközi kötelezettségünk, hogy amikor az úgynevezett új megközelítésű jogszabályokat tekintjük át, akkor azt az új jogalkotási kerethez kell igazítanunk, ez az az NLF rendelet nem fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatosan konkrét módosítási javaslatokat, ami ezt az összehangolást illeti, a hatásvizsgálat, tehát mindenek előtt az új jogalkotási keretre tér ki, ahol semmiféle nehézséget nem tudtunk azonosítani, nem azonosítottunk többletköltséget a bejelentett szervezetek és szabványosítási szervezetek számára, ami a KKV-kat illeti. Továbbá a legtöbb tagállam azt kérte, hogy foglalkozzunk az eddigi kivételekkel, különböző termékekre vonatkozóan eddig kivétel létezett, és azt kérték a tagállamok, hogy ez továbbra is így legyen. 25 év telt el az eredeti jogszabály meghozatala óta, azóta, a kivételben szereplő árukkal kapcsolatosan tömeges gyártás valósult meg. Bizonyos termékek esetében nehéz különbséget tenni az egyéni felhasználású termékek és a, az ipari felhasználású termékek között. Szinte semmi különbség nincs közöttük. gond van ezzel, nem csak ezen termékcsoport esetében, hanem más egyéb termékek esetében is. Itt pedig eh, a statisztikákkal kapcsolatosan van probléma. A baleseti statisztikákkal kapcsolatos a probléma. A tagállamok nem gyűjtenek erre vonatkozó adatokat, nincsenek ilyen statisztikák más szól. Megpróbáltuk kipuhatolni hogy az egyes tagállamokban vannak erre vonatkozó adatok. Az egyik tagállamon 150 ezer égési balesetről számoltak be, de amikor a részletekre kérdeztünk rá, nevezetesen arra, hogy ez azért történt-e, mert nem, meg, történt -e, mert nem megfelelő termékeket alkalmaztak a fogyasztók, és így tovább, erre vonatkozó már nem kaptunk adatokat. Megnéztük a munkahelyi balesetekre vonatkozó statisztikákat. Itt már részletesebb adatok álltak rendelkezésre a balesetek okaira vonatkozólag, de megint csak nem tudtuk, hogy itt milyenek az, milyen összefüggések állnak fenn az egyéni védőeszközök használatával, vagy azzal, hogy nem, épp nem használtak ilyen védőeszközöket. Konzultáltunk a gyártók képviselőjével is, Nekünk azt válaszolták ők, hogy nekik ez nem jelent gondot. Azok a gyártók, akik ezeket a specifikus termékeket gyártják, ők betartják a kötelező szabályokat, és ezért itt nincsenek a költségeket növelő tényezők. De, hogyha egy adott termék nem rendelkezik, nem, nem tud, nem védi meg az egyént kellő mértékben, tehát nem megfelelő terméket alkalmaznak, akkor az többletköltséggel jár. A kesztyűk piacát import termékek dominálják, de ebben az esetben is azt mondhatom, hogy ez egy, egy másfél milliárdos piac, és körülbelül 100 milliós a termelés az Európai Unióban. De itt sem tudok részletes statisztikákról beszámolni. ami a termékek osztályozását illeti. Vannak olyan termékek, amelyeket kifejezetten arra fejlesztenek és arra azzal a célzattal gyártanak, hogy az egyéneket megvédjék az életet veszélyeztető sérülésekkel szemben, illetve azzal szemben, hogy maradandó károsodást szenvedjenek. Ide sorolhatók például a golyóálló mellények, Szeretném kiemelni a következőket, ugyanis kaptunk bizonyos kérdéseket, az ártó zaj és a zajra vonatkozó követelmények között ti különbségtétel kapcsán némi zavar keletkezett. E jogszabály hatála, hatája alá azok a védőfelszerelések esnek, amelyek a professzionális felhasználás során esetlegesen bekövetkező halláskárosodás ellen védenek. Tehát itt most nem azokra a füldugaszokra gondolunk, amelyeket például valaki akkor használ, ha a repülőgépen utazik. in order to ensure that they uh, do not fail. A válaszok, amelyeket kaptunk, a következőket mutatják. A legtöbb EU-s vállalkozás egy biztosítási rendszert, minőségbiztosítási rendszer dolgozott ki, ezért a költségek minimálisak. Persze, hogyha nincs minőségbiztosítási rendszer, akkor a költségek magasabbak lesznek, mert a minőségbiztosítási rendszert a semmiből kell kialakítani. A nulláról indulva ez több ezer euróba is kerülhet. Több ezer eurós költséget is eredményezhet. Három technikai követelményt vizsgáltunk, amelyet, amelyeket be kell tartaniuk a gyártóknak – Az irányelv végrehajtása során a következőket tapasztalhattuk. Három technikai követelmény vagy nem praktikus, vagy nem hasznos a felhasználók számára, ezért azt javasoltuk, hogy ezeket, ezek kerüljenek ki a szövegből. Ez nyilvánvalóan csökkenteni fogja a költségeket mind a bejelentett szervezetek számára, mind a gyártók számára. hiszen könnyíti a helyzetüket, hogyha nem kell három nagyon bonyolult technikai követelménynek megfelelniük is végezetül, ami a rendeleté való átalakítást illeti. Először is a gyártók esetében azt láthatjuk, hogy az ő esetükben nem kell immáron 28 különböző nemzeti jogszabályjal bíbelődniük, amelyek ráadásul különböző EU-s nyelveken fogalmazódtak meg. És megnéztük, hogy milyen helyzet a szubszidiaritással is. A rendelet azt jelentené, hogy technikai követelményeknek kell megfelelniük, amelyek EU szerte egyformák, Gyakorlatilag az alapvető követelmények tehát változatlanok maradnak, ami a tagállami kompetenciákat illeti. Egyedül technikai követelményeket fogalmazna meg a jogszabály, amelyek változatlanok kell, hogy maradjanak, még akkor is, hogy átültetik a nemzeti jog, jog, jogba a rendelet rendelkezéseit. Köszönöm szépen, és természetesen szívesen válaszolunk az esetleg felmerülő kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak ezt az előadást. A jelentéstevőtől kérdezem, hogy most szeretne felszólalni? Rengeteg kérdésem van, és köszönöm a árnyék előadóknak a munkáját, akikkel tegnap is találkoztam. A biztonsági szabályok, mint az golyóálló merények, mentőmerények, láncfűrészvédők nagyon fontosak, és ez a jogszabály azt fogja elérni, hogy az ezen termékek importőrei Európai Unión kívülő országokból származó termékek esetében ugyanazokat a e, szabályokat alkalmazzák, mint Európán belül, és ez nagyon sokat fog segíteni. Ezt akartam elmondani, mielőtt e, kérdésekre válaszolok. Néhány kérdés tennék föl én is, ami a konformitási nyilatkozatot illeti. E, úgy értettem, hogy a múltban a gyártónak csak birtokában kellett lennie ennek a nyilatkozatnak, de most cikkenként kell a tanúsítványt kiállítani minden nyelven, és ez elkül, eltér attól a hozzáállástól, amelyet a gázüzemű berendezések és kötélpályás berendezések esetében elfogadtunk. Megnézték a hatástanulmányt? A, ö, alacsony költségű eset, termékek esetében a hozzáadott a költségekről. Az ötös mellékletben utasítást találunk arról, hogy az EU típus jóváhagyás csak öt évig lesz érvényben, és akkor lejár, meg kell újítani, és az amik, és a gyártók azt mondták, hogy új termékek esetében ez bizonytalanságot eredményez. Ennek vajon felmérték a következményeit? Ami a különféle típus, különféle felrendezés típusok kategóriáit illeti, itt háromat sorolnak fel. A szerint, hogy mennyie kritikusan szükség van rájuk életmentésben. Az egyik a igénynek szerint kialakult, kialakított termékek, például a mentőmelény, amely ugye vízben megmentheti az utasok életét, az kettes, hármas kategóriából a kettesbe kerülhet, és ezzel lehet alássuk a szabványok hatását, ennek végig gondolták a következményeit? Van egy kérdés a e, lebegést elősegítő e, segédeszközökről szemben a melltöményekre ezt meg, e, megvizsgálták? A, tehát a, a kar, karszalagok esetében szintén ezek, ezek is a kettes kategóriába tartoznak, nem a hármasban, ezt megvizsgálták vajon? Ami a KKV-kat illeti, köszönöm a kimutatást. Jobban, többet szeretnék tudni az árakról. Ön azt mondják, hogy, önök azt mondják, hogy 70, 77 választ kaptak, ennek 27%-a e vállalkozás volt. 4000 vállalatot, termelővállalatot érint a kérdés, és ezeknek nagy százaléka KKV, különösen a védőruházati iparágban nagy a, sok a zavar, hiszen egyes esetekben kevés többletköltséget eredményez, amikor tömegtermelésről van szó, de aztán vannak kis vállalatok, akik uralják a piacot, ez, az, ez aztán megkavarja az olvasót. Kérem, mondják el, hogy mely KKV-kat és mely szektorokat vonták be, különösen a hatáskör kiterjesztésére való tekintettel. kézége, kézéges tekintetben tudom, hogy készült felmérés arra, hogy mivel égetik meg az emberek a kezüket, de nem tudom, hogy ez összefügg-e a, az új termékek használatával, vagy nem használatával. Ezt a kérdést is a hatástanulmányi egység vetette fel, ami a mosogató kesztyüket illeti. A nyilvános vitában elmondtuk, hogy 31 vála, válaszolóból 18 nem értett egyet abba, hogy a hatáskörbe ezt bevegyük. Mondják el tehát, hogy ez a 18 válaszadó nak miért adtak nagyobb hitelt, mint a másik 13-nak. Megnézték a költségdifferenciált olyan terméket, kezek között, amelyeket személyes, illetve ipari használatra árulnak. Megnézték-e, hogy vajon ezeket a cikkeket bevették-e a költségekbe, illetve a hatáskörbe, hiszen az további költségeket jelent a fogyasztóknak, hiszen hogyha valami drágább, akkor a fogyasztók a személyes eszközök használatában lehet, hogy kevesebbet vásárolnak, és ez is aggodalomra ad okot. Utolsó kérdésem. Kilences preambulumban, preambulum bekezdésben a, a kéz, kézzel készített eh, kesztyűk te, előállítását kizárták, de én ezt a kizárást nem találtam meg a szövegben magában, míg az előző irányelvben ezeket a cikkeket explicite kizárták. Megnézték-e vajon, hogy ezeket a kézzel készített, nem tudom, mit jelent a kézzel készített egyébként sem, mi a de- definíciója, de hogy a, miért csak a preambulumban szerepel, és miért nem a szövegben, ezt is tisztázni kéne. I'm going to bring in the... Most az árnyék előadókat kérdezzük. Először a néppártit. Ámand urat, parancsot. Köszönöm, elnök asszony. Németül folytatom. Azt hiszem, meg tudunk állapodni itt a szakbizottságban abban, hogy ez egy nagyon jó, észszerű jogalkotási kezdeményezés, hiszen a biztonsági kockázatot sikerül csökkenteni, és a piacon jelenlévő szereplők sem szenvednek túlzott kárt, nem terheljük meg őket nagyon. Ez kell, hogy legyen azt hiszem a megközelítésünk. Tegnap volt egy árnyék jelentéstevő találkozó, ott azt hiszem már felvetettünk néhány kérdést, de én visszatérnék két dologra, két olyan dologra, amiről beszélt már a szakbizottság elnöke is. Az időkeret az egyik. Ez nem szerepel a szövegtörzsben, hanem az ötös függelékben, a hatos cikk kettes bekezdésében, I, illetve J alpontban. Itt egy a tanúsítványra egy öt éves időkorlát vonatkozik, Kérdés, hogyha egy ilyen egyéni védőeszközt egyszer engedélyeznek, és lényegében nem változik a, időközben a szabályozás, akkor mi szükség van időbeli keretre vagy korlátozásra? Hiszen ez problémát okozhat a gyártók számára. A raktárban elfekvő termékek miatt. Tehát miért kell itt egy időbeni korlátot beépíteni? Megkérdezték ezzel kapcsolatosan a gyártókat? El tudom képzelni, hogy ők nem örülnek túlságosan az időbeli korlát bevezetésének. Aztán másodszorban a méretre szabott egyéni védőeszközök a javaslat szerint mind a kettes kote- kote- kategóriába tartoznának. Felmerül a kérdés, hogy nem veszélyese illetve nem mond-e ellent a magas biztonsági védintézkedések elvének, hogyha eleve ebbe a kategóriába kerülnek be ezek a méretre szabott egyéni védőeszközök, csak mert méretre szabottak, és nem pedig a kockázat mértéke alapján. Nem kellene el megnézni, mind a mellett, hogy ez adott termék méretre szabott, hogy a kockázat mekkora is. Nem a kockázat alapján kellene a besorolást elvégezni, hiszen fennáll a veszély, hogy elárasztják a piacot úgynevezett méretre szabott egyéni védőeszközökkel, amelyek mind a kettes kategóriába tartoznának e szerint, és ezzel megspórolhatnák a gyártók az engedélyeztetést a hármas kategória esetében szükséges engedélyeztetést, ami igen költséges. Aztán a hatos függelékben az áll, hogy bizonyos követelményeket kell teljesíteniük a gyártóknak. Nem tudom, hogy az internet és más egyéb címkézési lehetőségek korában miért van szükség az itteni rendelkezésekre. És még egy kérdés, 7 per 2-es bekezdés, 7-es cikk, 2-es bekezdés, itt a demonstrációról, a bemutatásról van szó. Érdekelne, hogy itt pontosan miről is van szó, nehogy félreértsem a szöveget. Köszönöm. Köszönjük szépen. Veszpá, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, kicsit elment a hangom. Nem mindig így beszélek, és keveset is fogok most beszélni, mert nincs nagyon hangom. A kérdésem, hogy a sütőkesztyű amelyről a Németországban is most sok szó esik, tényleg 20%-kal drágább lenne? Kérdezem a bizottságtól. Fontos kérdés ez, kedves kollégák, hiszen mondjuk ki őszintén, az égési sérülések nagyon fájnak, nem lehet ezt elbagatelizálni, és Németországban, de gondolom nincs ez másként a többi tagállamban sem, ott történik a leggyakrabban baleset, ahol az emberek a legnagyobb biztonságban érzik magukat, mégpedig otthon, az otthonukban. Ezért tudom csak nagyon nehezen megérteni, hogy amikor ilyesmiről beszélünk, és azt is tudjuk, hogy Európában egyre többen egyre euroszkeptikusabbak, Nem tudom megérteni azokat, akik azt mondják, hogy mindenféle szabályozást akarunk itt kitalálni, teljesen szükségtelenül. Én is sokat főzök otthon, és tudjuk, hogy minden sütő 100-tól 250 fokig melegedhet fel, Előfordul, hogy az ember egyszerűen csak kinyitja az ajtaját, kicsap a gőz, és már akkor égési sérüléseket szerez. De hát itt arról van szó, hogy ezek a sütőkesztyűk tényleg nagyon súlyos sérülésektől védenek meg bennünket, és látom, nem csak a nők bólogatnak itt a teremben, hanem a férfiak is, úgyhogy úgy látom, sikerült eljutni az üzenetemnek. Fontos az egyéni védőeszközökről szóló eszmecsere, hiszen itt arról van szó, hogy az Európai Unió polgárait nemcsak, hogy megvédjük őket, hanem egy általános érvényű védelem alá helyezzük őket, és nekünk ez a szerepünk itt az Európai Unióban és az Európai Parlamentben is. Nem szabad hogy a biztonság csorbuljon csak azért, mert ez extra költségekkel jár. Már az előző ciklusban is itt voltam a parlamentben, és akkor készítettem egy jelentést, amelyben szintén nagyon fontosak voltak ezek a szempontok. Ott is szó volt a motorkerékpárok, a motorkerékpárokról volt szó, és a biztonsági előírásokról, Parázs vita alakult ki, sok-sok háromoldalú egyeztetésre is volt, szükség volt, de akkor végül is sikerült mégis eredményre juttattunk, vagy sikerre vinnünk a dolgot, bebizonyítanunk, hogy mennyire fontosak a megfelelő óvintézkedések. Itt is hasonlóképpen gondolkodom, és jelentéstevő asszony, illetve elnök asszony is, ezt is mondhatnám, érdekelne, hogy milyen ütemtervről beszélünk. A német médiában például az angol gazdasági minisztert Hancock urat idézik sokat, aki azt mondta, hogy az Európai Bizottság teljesen megőrült, megbolondult. Az ilyesféle az ilyesféle nyilatkozatokat mindenképpen el kell kerülnünk, hiszen nagyon sokat árt ez az Európai Parlament, az Európai Unió imázsának. Világos ütemtervre van tehát szükség, ez igaz egyébként a többi napi rendünkön álló kérdésre is. Még egyszer elnézést a hangomért, remélem legközelebbre már tényleg visszatér teljesen a hangom. Köszönöm. a throat that might help you my back. Köszönöm. Van nálam uh, ilyen szopogató tabletta, uh, esetleg azt később odaadhatom majd kölcsönatot. Köszönöm. Egy szomorú hírrel kezdenék. Jacques Barrot volt francia biztos meghalt. Ő volt az a francia biztos, aki Michel Barnier előtt volt. Személyes szomorúság ez és veszteség nekem. Politikai barát, politikai szövetséges és az európai gondolat nagy harcosa. Három órával ezelőtt jelentették be a halálát. Van eh, két, három-négy alapvető kérdés, három-négy olyan dolog, amivel hát foglalkozni kell. Ami a bizottság által elvégzett konzultációt illeti, egy kicsit rosszul érzem ettől magam, mert eh, azt látom, hogy nagyon sok az adat, ugyanakkor mégis úgy érzem, hogy a konzultáció nem volt megfelelően formalizált. Vannak információk, amelyeket mégis elégtelennek érzek. Ez nyilván felvet bizonyos kérdéseket a hatásokkal kapcsolatban, egyes kollégák erre már utaltak is, különösen a KKV-k vonatkozásában, illetve a fogyasztók vonatkozásában. A hatástanulmány az nem azt jelenti, hogy ellenezzük a dolgot. A bizottság bizottságtól, éppen ezért pontosabb válaszokat várnánk a, arra vonatkozóan, hogy milyen hatása lesz a különböző szereplőknek, szereplőkre ennek a, ennek a rendeletnek. Magát a fellépést egyébként támogatom, mert az otthoni balesetek kérdését lehetne ezzel kezelni. Nagyon magas száma van a haláleseteknek, a saját otthon, az emberek saját otthonában bekövetkezett haláleseteknek is. Ezek is megelőzhetőek lennének védelm, védőfelszerelésekkel. Tehát a bizottságnak azt gondolom, hogy a konzultációkat kicsit át kellene gondolnia. Emellett eléggé sokszínűek a rendelet hatája alá tartozó termékek, ugye ott vannak a kesztyűk, akár azok a kesztyűk, amelyeket a konyhába használunk, és amelyet a háziasszonyok használnak, de egyébként a férfiak is meg tudják égetni magukat. Én magam egyébként baloldali férfi vagyok, aki már ilyen ügyetlenségből kifolyólag szenvedett el konyhai balesetet. Tehát ez egy olyan kérdés, ami nem könnyen kezelhető. Vannak olyan termékek Provence-ban, máshol Franciaországban, amelyek gyakorlatilag kézműves eszköznek tekinthetők egyrészt, és Ugye a sütőknek is nem ugyanez a hőmérsékletük, ehm, a kerti sütők például, vagy a kerti étkezéseknél e, ugye e, valamennyi távolságon át kell vinni a forró edényeket, tehát más kell, hogy legyen a hőtűrő tulajdonsága a kesztyűnek. Nyilván erre oda kell figyelni, nem szeretném magam ilyen módon megégetni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a sütőből kivesszük, és egy pillanatig tartjuk az edényeket. E, emellett e, az ilyen eszközökhöz, illetve termékekhez szerintem egyfajta dokumentációt, használatutasítást is kell e, mellékelni. Nem csak az interneten, Ugyanakkor nyilván oda kell figyelni, hogy maga a használat útmutató ne legyen nagyobb terjedelmű, mint maga a termék. Maradt még egy kérdés, és erre még itt nem hallottam választ. A rendszernek a dinamikájára gondolok. Ugye itt az előbb felmerült az öt éves lejárati idő. Fontos, hogy legyen ennek a rendszernek valami fajta dinamikája. Egy termék biztonsága az nagyban függ a kutatástól és fejlesztéstől. Elég nagy az innováció ezen a területen is, ami megint ellentmondásokat eredményez. Ugyanis, hogy ha túl hosszú lesz az időbeli határ, akkor gyakorlatilag biztonságosnak minősítünk olyan terméket, akár egy életre, amikor már az a termék technológiai szempontból nem tekinthető modernnek. Tehát ezeket a termékeket, támogatni kell, hogy ezeket a termékeket fejlesszék, új anyagokból gyártsák, új eljárásokkal, új technológiákkal, és egyre biztonságosabb legyen. Olyan rendszerre van szükség, amelynek megvan ez a puhasága, amely lehetővé teszi az innovációt, sőt bátorítja azt. Tehát nem, nekem nincs válaszom az időbeli korlátra. Itt azt gondolom, hogy a KKV-kra érdemes odafigyelni, tudom, hogy nem egyszerű, mert egyszerre halljuk azt, hogy a KKV-k panaszkodnak a költségnövekedésre, ugyanakkor a KKV-knak védelmet is kell nyújtani az import dömpingtől, tehát biztosítani kell számukra azt, hogy a kereskedelem méltányos legyen. Én úgy gondolom, hogy a minőség ér pénzt. Tehát igazándiból a kérdés az az, hogy mi az észszerű ár, amit a minőségért kifizetünk. Nem tudom, hogy mindig lehetséges-e ezt a fajta egyensúlyt megtalálni. Azt látjuk, hogy a konkurencia visszaélhet például az árképzéssel is, illetve a megfelelőséggel is. Tehát mindenről beszélnünk kell, ami pedig a témát illeti, alapvetően egyetértünk, egyetértünk a fő csapásirányokban, egyetértünk a harmonizációban, ugyanakkor van még egy sor olyan akár részletkérdésnek is nevezhetjük, amelyek mégsem részletkérdések, mert igazándiból befolyásolják a gondolkodásunkat, és azt, hogy hogyan állunk ehhez a témához ebben a szellemben kell tovább együttműködnünk a raportőrrel. Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő hetekben is érünk el eredményeket. Köszönjük, Rosfor úr. Masztálka úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kollégák lényegében feltették már a legtöbb kérdést, azokat a kérdéseket, amelyek engem is foglalkoztatnak beleértve azt a kérdést is, hogy a sütőben milyen hőmérséklet uralkodik. Tegnap elolvastam a bizottság ezzel kapcsolatos dokumentumát, és ott az áll, hogy körülbelül 4000 gyártó gyárt sütőt, de csak 77 válaszolt a kérdésekre. Kérdezem én, hogy elegen válaszoltak-e? Levonható-e ebből az a következtetés, hogy szükséges a változtatást. Lényegében szerintem ebből ez még nem következik, és volt egy kérdésfelvetés a KKV-k reakciójára vonatkozólag, és aztán van egy kérdésem, amely mindenek előtt a szakbizottságunknak szól. Az Európai Bizottság említette, hogy a balesetek statiszt, baleseti statisztika nem szerepel ebben a dokumentumban. A Bilbao együttműködés keretein belül készült egy tanulmány, talán érdemes lenne ezt az ügynökséget felkérni, hogy készítsen egy ilyen tanulmányt. Durand asszony? Köszönöm, elnök asszony. A bizottsághoz lenne egy kérdésem, de azért reflektálnék arra is, amit Rosfor úr mondott a megfelelő árról, vagy a helyes árról ezen termékek esetében, amelyek ugye, amelyektől hatik, hatékonyságot várunk el, és valóban tisztességes áron kell ezeket a termékeket árulni. Nem lehet mindig azt mondani, hogy állandóan, amikor javul a minőség, akkor az ár nem változik ugye oda kell figyelni, hogy mit vásárolunk, mennyi pénzért és mennyi ideig lesz jó ennek is tudatában kell, hogy legyen a fogyasztó, hogy egy eh, milyen terméket vesz, hogy megvesz egy kesztyűt, ami meg tudja védeni a kezét az égési sérülésektől, de azt időről időre le kell eh, cserélni. Tehát eh, a maga a biztonságossága egy terméknek a használattal ugye romlik. Ezért is szükséges időről időre a csere. Nos, a bizottsághoz intézendő kérdésem, és itt van egy kis kétségem, nem feltétlenül egyet nem értésről szól a kérdésem, hanem leginkább az, hogy nem értem, miről beszélt. Ön mond, beszélt a három technikai specifikációról, amit most eltörölnek, mind a hármat felsorolta talán, és azt mondta, hogy ennek nem lenne hatása tehát amennyiben ezeket a kötelezettségeket, illetve kívánalmakat eltöröljük, akkor annak úgymond nem lenne hatása. A kérdésem az az, hogy ezt mire alapozzák? Csak a vállalkozások be, vállalkozásoktól szervez, származó információra, vagy máshonnan is? Evelyn Gebhardt következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Hát őszintén szólva egy kicsit meg vagyok döbbenve erről az eszmecseréről, e, ezzel az eszmecserével kapcsolatosan, hiszen egy rendelettervezetről van szó, és ezt most nem a semmiből kell felépíteni, hanem van egy 1989-es irányelvünk, amely az alapját képezni a munkánknak. Most nem kell a semmiből egy új jogszabályt teremteni, nem kell újra feltalálni a spanyol viaszt. Ha jól értem, jól értettem azt, amit az imént az Európai Bizottság mondott, egyszerűen arról van szó, hogy néhány területen egyszerűsíteni kell. Én üdvözlöm azt, amit az Európai Bizottság javasol, üdvözlöm azt is, hogy én legalábbis így látom, hatásvizsgálatot készít, és hát Tudják, általában nem örülök annyira az Európai Bizottság hatásvizsgálatainak, de ez tényleg egy olyan hatásvizsgálat, amely szerintem fontos, észszerű, kérdéseket vet fel, és válaszokat is ad. Úgyhogy ne tegyünk most úgy, mintha egy teljesen új jogszabályt kellene alkotnunk, egyszerűen egy jól működő szabályozást javítunk tovább. Ha jól értem, és ha ez így van, akkor ez tényleg jó. A szakbizottsági titkársághoz intéznék egy kérdést. Nem olvastam el részletesen a szöveget, csak úgy átböngésztem nagyjából, de nem találtam a függeléket, amiben most bel akartam nézni, hogy mi is szerepel itt benne. Az e komitére nem volt feltöltve a függelék. Papír alapú dokumentumokat már nem hordozok magammal, úgyhogy így egy kicsit nehéz, hogyha papír alapon sincs meg, és az interneten sem elérhető, Elvileg az ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie. Nem tudtam így utána nézni annak a kérdésnek, ami engem érdekel, hogy ez a sunset clause, ez a záradék, amelyet a parlament újra és újra szóba hozott, de aztán mégiscsak elutasítottunk. Nem tudom, hogy ennek van-e itt jelentősége, tehát én szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottság ezt hogyan gondolta konkrétan. Egy kérdésem az elnök asszonyhoz, a tanács már igen messzire jutott ennek a szövegnek a tárgyalásában, és mi itt az Európai Parlamentben még csak neki se kezdtünk, szemmel láthatóan. Az elnök asszony általában nagyon keményen megköveteli a jelentéstevőktől az ütemtervet, és most pont az ön jelentése esetében elnök asszony nincs ütemterv. Jó lenne, hogyha mi is megkaphatnánk a, az ön jelentésének az ütemtervét. Most az bizottságnak fogok szót adni. A bizottság után adok szót Vikinek, Úgyhogy az Európai Bizottság kap most szót, hogy megválaszolja a kérdéseket, és utána majd a jelentéstevő zárja le a vitát. Thank you. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először is tisztázom a helyzetet. Úgy értettem, hogy 4000 gyártót kérdeztünk meg, kesztyűgyártót. Nem, 4000 gyártó képviseli azokat a készíti azokat a személyes védelmi eszközöket, amikről itt szó van. Gyakorlatban tehát például a mosogató kesztyűket nagyon kevés cég gyártja Európában, és ezek általában nem kisvállalatok. Van néhány kisvállalat is gyártó cég, amelyik sütőkesztyüket gyárt. Összesen 4000 vállalat van, akik ezzel foglalkoznak, ez fontos tudni. Kérdést tettek fel az Európai Ipari Szövetségről is. A nyilvános konzultáció az a internetes konzultáció, ezért nem tudjuk a, ezen európai cégek címét, de két különböző tanulmányt kértünk, megkértük a tanácsadókat, hogy keresék meg ezeket a cégeket. Az eredményeket a nyilvánosan elérhető tanulmányban megtalálhatják. A tanulmány azt írja, hogy ezt a jelentést a nyilvános konzultáció alatt előhetővé tettük, ami pedig a kezdjüket illeti, milyen piacfelügyeleti hatóság felelértük. Az egyik, amelyik a gyártókkal foglalkozik, amely hasonló a professzionális használatban vett keszükre, és fennáll a veszély, hogy a, ö, olyan, olyan kesztyűkről van szó, amelyek nincsenek céljelzés jelzés ellátva, és mégis ö, ö, úgy tűnik. A privát használatra szánt kesztyűk esetében, hogyha a gyártó azt teszi, amit mond, akkor teljesítenie kell a jogszabály kívánalmait, hiszen hogyha azt mondják, hogy a e, kesztyűk e, véd, megvédik a fogyasztók kezét, és a fogyasztók meg is veszik, és további technikai követelményeket nem várnak tőlük, akkor, hogyha azt teszik, amit a gyártó feltüntetett. Ezért a tanulmány szerint alacsonyak a költségek. Amikor 10-20%-os költségekről beszélünk, ezek azokra a kesztyűkre vonatkoznak, amelyek nem teljesítik a, azt, amit a gyártó kijelentett. Ha azt mondja, hogy véd, véd, megvédik a kezed, de mégsem, és a gyártónak az 10-20%-os költségbe kerül. Azok a kesztyűk például, amelyekről azt mondják, hogy védelmet nyújtanak, és mégsem. Hogyha ez a termék az irányelv hatáskörébe esik, akkor a piacfelügyeleti hatóságnak lehetősége van ezeket a piacokat visszakivonni a piacról. Ezt nem tehetik meg ma, mert mert nem, nem, nem, kerül, nem esnek a hatáskör alá. A, tehát a piacfelügyeleti hatóságnak nincs le, jogosultsága. Ezen te, kezdjük egy kivonni a piacról. Technikai szempontból semmi más nem is kell tenniük. Ami egyéb kérdéseket ír, íreti az öt éves tanúsítványt. A követelmény az, hogy a tanúsítványt megújítsák, és meg kell újítani akkor, hogyha a termék megváltozik. Ez megint a piac felügyeleti hatóságtól származik, hiszen sokszor azzal szembesültek, például az mentőmerények esetében, ahol megállapították a hiányosságot, és a gyártó azt, azt kérték, hogy azt tegye helyre, a piac piacfelügyeleti hatóság pedig olyan helyzetet találkozott, ahol a gyártó azt mondja, hogy van tanúsítványom, és nem kell a terméket megváltoztatnom. Ezért a mi piacfelügyeleti hatóságunk azt kérte, hogy ezt a tanúsítványt öt évenként meg kelljen új, újítani, és újat kelljen kiváltani akkor, hogyha a termék megváltozott. A tanúsítvány megújításakor van egy rendelkezés a, a bejelentett testületekről, amelyeknek amely, amelynek arányosnak kell lenni, ami azt jelenti, hogy nem lehet egy tanúsítványt megújítani a termék teljes e-, elemzése nélkül administratív költség, tehát a érvényesítés. Csak néhány száz euróról van szó egy termék sorozat esetében, tehát nem jelentős kiadásról. Tekintettel a méretre készült termékekre, hogyha ez egy olyan, ez is külön kategória lehet akkor, hogyha a hármas kategóriába tartozik, Persze nyitott vagyunk, nyitottak vagyunk a fogalom tisztázására, de a fogalom azt mondja, hogy, és ezért nem tartozik a kettes kategóriába, hogy csak egy termékről van szó, és ez azt jelenti, hogy amit a háromos kategóriában történik, mégpedig a gyártási folyamat auditálása, az nem a gyártási eh, eljárás, ami hasonló termékeket állít, a, állít elő, hiszen a méretre készült termékek esetében ez csak akkor van eh, érvényes, hogyha egy termékről van szó. És egy eh, mentőmelény soha nem tartozhat el fogalom alá, hiszen ez nem készül méretre. Azt hiszem, hogy meg, sikerült elmagyaráznom, hogy miként teljesíti ez az előírásokat, azért, hogy nem legyen extra költség, Persze szívesen megmagyarázzuk a preambulum bekezdés vagy a cikkeket azért, hogy minden világos legyen, mindenki számára tekintettel a címekre vagy az internetre, ezen a területen a jogszabályban az szerepel, ami az NLF-ben. Ugyanaz a megközelítés minden belső piaci jogszabályalkotó számára nem történt változás, ebben a tekintetben. Ez volt a nehézség ak- akkor is, amikor e, e, mindent egy internet e, websájtra korlátoztunk, és nem biztosítja semmit, hogy, semmi azt, hogy ez a website fennmarad. használni kell, azt meg kell tartani, de egy vállalkozás senki nem kötelezhet arra, hogy megtartsa az websájtját. A 7.2-es cikk tisztázása ügyeben a kiállításokról beszélünk, kereskedelmi vásárokról, elfogadható, hogy a termékek nem teljesítik az elírásokat, de azok nem kerülhetnek piacra. Csak ezzel akarta megmutatni, hogy csak a termék bemutatását szolgálhatja. Ami pedig a technikai követelményeket illeti, például a mechanikai vibrációt, ezt, vissza, ezt azért vonták vissza, mert egy általános követelmény volt, és a mi szemszögünkből a mechanikus ö, rezgést arra tekintettel kell értekelni, hogy milyen személyes védelmi eszközre van szükség, hiszen minden, egy, minden védőfelszerelésnek különféle vibrációt tud eltűnni. Például a dolgozónak, hogyha általános követelmények szerinti védelemre van szükség, és nem felel meg nekik, mert van nekik konkrét védőeszközük, mert konkrét vibráló eszközzel, géppel dolgoznak, akkor arra kell kialakítani a, a méréseket. Az általános követelmények ezért jelennek még itt, amikor mechanikus rezgés elleni védőeszközökről van szó. Persze megadhatjuk mindazt az információt, amely a tanulmányunkban és a jelentésben szerepel. Ezt szívesen átadjuk, a részleteket is, de szerencsére sajnos nincs, nem áll rendelkezünkre a tanulmány és az office hivatalos statisztikákban nincsenek meg mindazok a konkrét információk, amelyeket mi is szeretnénk megkapni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Fél órás késésben vagyunk, átadom a szót az előadónak. Just to remind me. Csak szeretném emlékeztetni a képviselőket, hogy azért vállaltam ezt a jelentést, mert senki más nem kérte. Nagyon-nagyon fontosnak találnom az egyéni védőeszközöket, nagyon komolyan veszem ezt a kérdést, és különböző okokból kifolyólag nagyon-nagyon nagy sértésnek venném, ha bárki az ellenkezőjét állítaná. Ahogyan az elején is elmondtam, itt nagyon fontos termékekről is szó van, például golyóálló mellényekről, mellényekről, és így tovább, és nagyon fontos, hogy ezek a védőeszközök ugyanazoknak a normáknak feleljenek meg, hogyha importáljuk őket, mint hogyha így gyártottuk volna őket. Tehát ez az egyik legfőbb kérdés, és ezért olyan fontos az NLF rendelet, hiszen pontosan ezt az elvárást fogalmazza meg. Ahogyan ma délelőtt is, úgy itt is vannak olyan területek, amelyekkel a parlament hatásvizsgálati osztálya foglalkozik, itt ugyanis a hatály kiterjesztéséről van szó, szemben a délelőtti napirendi pontokkal, úgyhogy itt a hatály kiterjesztésével is foglalkoznunk kell, és meg kell néznünk azt, hogy ezek a termékek a megfelelő kategóriában szerepelnek a jelenleg, és így tovább, és biztosítanunk kell azt, hogyha új jogszabályok születnek bizonyos termékekkel kapcsolatosan, akkor azok mindenképpen a fogyasztókat szolgálják, és ne nehezítsék meg a számukra, hogy hozzáférjenek a számukra szükséges termékekhez. Azért eh, nem szabtam szűkebb határidő saját magamnak, hogy megírjam ezt a szöveget, mert találkozni akartam az árnyék jelentéstevőkkel, amit tegnap sikerült eh, megejteni, de még így is sajnos az SND árnyék jelentéstevő nem tudott ott lenni. Tudom, hogy nincsen jól ez az oka ennek, de remélem, hogy sikerül még konzultálnom vele e, a héten. Január 27-ig szeretném elkészíteni a jelentéstervezetet, remélem, hogy ez e, ezzel sikerül ugyanazt az üzemtervet tartani, mint a gázüzemű berendezések esetében. Tisztázni kell majd még tehát a méretre szabott termékek kérdését, az öt éves határidő, illetve időtartam kérdését. Köszönöm, hogy felvetették a kollégák ezt a kérdést. Emellett a papíralapú, illetve az online dokumentum hozzáférés kapcsán is fogok módosítókat megfogalmazni, és megpróbálom majd megszövegezni a szöveget, illetve úgy megszövegezni, megszövegezni a szöveget, megfogalmazni a szöveget, hogy világosá váljon, hogy milyen termékek tartoznak ide, és melyek nem. Nyilvánvalóan nem ugyanolyan fontosak az olyan termékek, amelyek csak arra valóak, hogy a manikűrömet megvédjék, mint azok, amelyek égési sérülésektől védenek például, tehát világosra próbálom tenni, hogy mely termékekre is vonatkozik ez a szöveg. Remélem, hogy sikerül megfelelően együttműködnünk egymással, és megállapodnunk, mielőtt végső döntésre jutnánk ezekben a kérdésekben. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig újra átveszi az elnöklést az elnökünk. Um, okay, the next item is on, Következő napi rendi pontunk a tisztességtelen gyakorlatra vonatkozik az élelmiszer láncol, ellátási láncban. Meg is adom azonnal a bizottságnak a szót. Thank you. I'm um, Maria Reba. Yes. Thank you. Uh... Maria Rebinder. Köszönöm, hogy itt lehetek, és ismertethetem önöknek a bizottság júliusi közleményét a tisztességtelen kereskedelmi magatartásokkal vagy gyakorlattal kapcsolatban. Egy tanulmányt csináltunk, és megvizsgáltuk az egyes tagállamokat. Nem fogok az egyes tagállamokról beszélni, hanem inkább az előadásomban összegzem egy kicsit, hogy hogyan néznek ki a dolgok. Bár kívül a tanulmányra alapozom a mondani valómat. Ez egy olyan téma, amely az előző parlamenti ciklusban is egy aktív téma volt, és ez a szakbizottság mindig is érdeklődött a kiskereskedelmen a tisztességtelen gyakorlatok iránt, illetve azok megszüntetése iránt. Kezdeném, mielőtt a közleménybe belevágok, azzal, hogy hogyan is lehet megfogalmazni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot. Van egy munkadefiníciónk, ezek olyan gyakorlatok, amelyek jelentősen eltérnek a jó kereskedelmi magatartástól, és szembe mennek a jó hiszeműséggel, illetve a tisztességes kereskedelemmel. Ehm, tehát eh, ezek eh, ezek, ezek, ez, ez a definíció, és akkor van néhány példa is, hogy miről van szó. A visszaélés a szerződésből hiányzó részekkel, vagy a szerződés kétértelműségével, visszamenőleges levonások, amelyeket az egyik fél alkalmaz, vagy kiszámíthatatlan költségek, megint csak az egyik fél alkalmazásában. Miért is lett ennyire központi kérdés, ez a téma az elmúlt évben, években. Mindez nyilván azzal függ össze, hogy milyen jelenségeket azonosítottunk az élelmiszerellátási láncban. Az élelmiszerellátási lánc kapcsolatban azt a tényt kell figyelembe vennünk, hogy az alkupozíciókba, alkupozíciók egyre kiegyensúlyozatlanabbak, mert van néhány nagy szereplő, és ezekkel szembe számos kis szereplő mind a két oldalán a piacnak, tehát ez feszültségeket okoz a piacon, és itt nem csak a kiskereskedelemre gondolok, hanem gyakorlatilag az ellátási lánc más elemeinél is vannak ilyen domináns pozícióban levő szereplők. Ráadásul megfigyelhető az árak erős ingadozása, Eh, az árnyomás, amely a fogyasztókra nehezedik, ezt eh, tovább súlyosbította az elszegényedés, illetve az, hogy a fogyasztóknak nincs annyi pénzük, eh, és mindezek növelik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kockázatát, illetve elfor, előfordulását. Ezért is indokolt a fellépés. Számos kezdeményezés született, EU szinten is, és tagállami szinten is. EU szinten van egy önkéntes kódexünk, az önkéntes ellátási lánc kezdeményezés. A tagállamok szintjén más a helyzet, illetve egyik tagállamról másikra eltérő. Nyilván egyébként visszatérek majd hamarosan az önkéntes élelmiszerellátási, illetve ellátási lánc kezdeményezése, de most egy pillanatig térjünk át a tagállamokra. Vannak különbségek, mert vannak olyan tagállamok, ahol célzottan próbálják megakadályozni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot jogalkotással. Emellett van olyan módszer is, hogy a versenyjoghoz nyúlnak hozzá, azt módosítják, vagy olyan is előfordul, hogy nem módosították a versenyjogot, viszont most versenyjogi rendelkezéseket használnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat elleni fellépésre is. Emellett vannak önkéntes megoldások, és vannak olyan tagállamok is, ahol valójában nem nagyon foglalkoznak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok veszélyével, tehát eltérő a gyakorlat. Most akkor hadd térjek ki ezekre. Kezdjük az európai szinten. Már néhány éve megfigyelhető, hogy az élelmiszer ellátási lánc szereplői önkéntes alapon próbálnak fellépni a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen. Volt egy megállapodás több mint egy éve. Ezt nevezzük ellátási lánc kezdeményezésnek. Tavaly szeptemberben indult ez a kezdeményezés. Érdemes tudni, hogy ez a kezdeményezés a legjobb gyakorlaton, illetve elveken alapul. Ebben a gyakorlatban, a legjobb gyakorlatban az érdekeltek megállapodtak. Ez volt az egész munkának az első stádiuma. Már ez is figyelemre méltó eredmény volt. A résztvevők, illetve az érdekeltek meg tudtak állapodni gyak jó gyakorlatban, illetve elvekben élelmiszerellátási lánc vonatkozásában. Ugyanakkor nem minden érintett írta alá a megállapodást, egyes érdekeltek, csalódottak voltak azzal, hogy az elvek érvényre juttatása korlátokba ütközik, illetve mivel önkéntes dologról van szó, eh, a végrehajtatás gyakorlatilag problémás. Éppen ezért néhány érintett nem, érte, nem írta alá végül is ezt a kezdeményezést. Mit tesznek, eh, mit tesznek a tagállamok? Mint ahogy említettem, vannak olyan, jogsz, vannak olyan tagállamok, amelyek eh, kifejezett jogszabályokat hoztak létre, fogadtak el, azzal a szándékkal, vagy azért, hogy felléphessenek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen. Eltérőek lehetnek a megoldások, általában úgy működik a dolog, hogy felsorolják a tisztességtelen gyakorlat típusait, és ezekhez rendelnek bizonyos fellépéseket, ez is eltér tagállamról tagállamra. Van olyan, van olyan tagállam, ahol noha külön jogszabály van, és nem a versenyhatóság, nem a verseny nem a versenyjog fog, foglalkozik ezzel, mégis a versenyhatóság az, amely, amely felügyeli ezeket a, ezek próbál ezekkel a problémákkal szembenézni. Más országokban, amelyek kékkel voltak jelölve, hogy saját hatóság rendelkezik hatáskörökkel. Más országokban, Finnország és Németország eh, a példa erre, a versenyjog foglalkozik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal. Eh, itt eh, megnézzük, megnézik ezek a tagállamok a relatív piaci pozíciókat, tehát hogy van-e domináns fél. Németországban történt a közelmúltban is ilyen fellépés, az egyik nagy kereskedelmi láncot meszelték el e, ilyen visszaélés miatt. Vannak olyan országok, ahol nincs, e, és itt e, ilyen bézsel jelöltük, ahol nincsenek gyakorlatilag érvényesíthető jogszabályok. Legfeljebb a kötelmi joga, szerződések joga vonatkoztatható ide, de azoknak az alkalmazása egyes esetekben hát alkalmazása kérdéses, és a gyakorlatban azt látjuk, hogy nem is nagyon alkalmazzák őket. Vannak olyan országok, ahol jelenleg vitatják, meg ugye a narancssárga, narancssárga országok jelenleg beszélnek arról, hogy külön jogszabályt kellene hozni. Mi vezette a bizottságot arra, hogy ezt a közleményt létrehozza? Először is levontuk azt a következtetést, hogy az európai versenyjog alkalmatlan arra, hogy fellépjen ezen gyakorlatok ellen. A szerződés 101 es 102-es cikke ad felhatalmazást az európai uniós versenyjogra, versenyjog szabályozására. A tagállamok ezen túlmenő kompetenciával rendelkeznek. A 102-es cikk területén nincs semmilyen különösebb harmonizáció abban az értelemben, hogy a tagállamok hozhatnak saját maguk is olyan rendelkezéseket, amelyek amelyek révén felléphetnek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen, és ezek elég széles körű rendelkezések is lehetnek. A kezdeményezés, amiről az előbb beszéltem, az tényleg nagyon fontos, és ezek, ennek a jövője az, amire különösen oda kell majd figyelni. Ugyanakkor mivel önkéntes kezdeményezésről van szó, ennek végrehajtatása, az elvek érvényre juttatása problémás lehet. Ezen kívül arra mutatnánk, mutatnánk rá, hogy elég komoly egyetértés mutatkozik abban, hogy mi minősül jó gyakorlatnak Európában, Nyilván ez nem jogszabály, a jó gyakorlat, és éppen ezért nehezen harmonizálható, de érdemes kijelenteni, hogy az élelmiszer láncban a jó gyakorlat mögött jelentős konszenzus van. Ez persze elvisz minket megint a végrehajtás, illetve a betartatás kérdéséhez. Felmerült a kérdés, hogy a bizottság miért nem tett határozottabb lépést, miért csak egy közleményt adott ki. Ennek több oka van. Először is, és erre már utaltam is, ugye itt általában belföldi, tehát egy országban lezajló problémáról, vagy jelentkező problémáról van szó. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok általában egy országban e, jelennek meg, vagy jelentkeznek, e, mármint a konkrét esetek, ráadásul a tagállamok egy részének már van jogszabálya a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni fellépésre, ott e, leginkább a végrehajtás az, ami kérdéses, és nagyon nehéz ennek fényében olyan megoldást találni, amely minden tagállamra ráhúzható. Itt utalnék vissza az előbb bemutatott térképekre. És végezetül az ellátási lánc kezdeményezés mindössze egy éves, és úgy gondoltuk, hogy adunk neki kifutási időt, had bizonyítson. Tehát ez az oka annak, hogy a bizottság egyelőre csak közleményt adott ki. Mi a közlemény célja? A címzetjei a piaci szereplők, a tagállamok és a bizottság. Három pilléren alapul. Először is támogatja az önkéntes kezdeményezést, amiről beszéltünk, tehát az ellátólánc kezdeményezést, emellett eh, az elvek és legjobb gyakorlat vonatkozásában az egész Európai Unióra kiterjedő standardokat eh, fogalmaz meg, és eh, foglalkozik nemzeti szinten a hatékony végrehajtással, a szabályok betartatásával. Igazándiból nem merült fel Európai Uniós hatóság felállításának gondolata. A tagállamoktól azt szeretnénk, a tagállamoknál azt szeretnénk elérni, hogy értékeljék saját végrehajtási rendszerüket. Még egy dolog a, az ellátási lánc kezdeményezéssel kapcsolatban, ezt nem említettem, EU szintű tehát, és mindenkit bátorítunk arra, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez, egyes piaci szereplők nem vesznek még részt ebben. A KKV-k részvételével kapcsolatban vannak bizonyos aggodalmaink, mert ők azok, akik leginkább érdekeltek ebben a témában, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokban ráadásul a kezdeményezés alatt, hogyha nemzeti rendszert akarunk kihozni, vagy nemzeti elveket akarunk megfogalmazni, akkor ahhoz még inkább kellenek a KKV-k. Melyek az egész Európai Unióra kiterjedő szabványok, standardok? Erre most nem tudok részletesen kitérni. A lényeg az, hogy konszenzus van ezekről, Arra kértük a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, hogy ezen elveknek megfelele az adott ország szabályozói, kör, szabályozói környezete. Tehát vizsgálják meg, milyen jogszabályok vannak hatályban, nem csak végrehajtási oldalról, hanem a gyakorlatok ellenőrzésének oldaláról is, illetve hogy fel tudnak-e lépni, amikor ilyen gyakorlatot észlelnek. Előfordulhat ugyanis, hogy egyes tagállamok esetleg túlreagálják a jogalkotásban a problémákat. A bizottság kiáll amellett, hogy megfelelő erejű elretentésre is szükség van, És itt nem csak a szabályok betartatásáról van szó, hanem arról, hogy a gyakorlatban működjenek a szabályok. Tehát lehetőséget kell biztosítani például a bizalmasan benyújtott panaszoknak, tehát a titkosságnak, és reagálni kell a félelem tényezőre, a félelem faktorra, mert itt ugye szerződéses jogviszonyról van szó, az egyik fél függ a másiktól, tehát van egy kiszolgáltatottság, és ezzel együtt a gyengébb fél nyilván fél attól, hogyha ő feljelenti az erősebb felet, akkor kiteheti magát egyfajta, vagy valamilyen válaszlépéseknek, illetve bosszúnak. Erről szólt tehát röviden a közleményünk, és akkor most áttérek arra, hogy mi várható. Az idei évet az értékelésnek szánjuk. Megrendeltünk egy tanulmányt, illetve megrendelünk egy tanulmányt amely elemezni fogja a nemzeti platformokat és az ellátólánc kezdeményezést, ez 2015-ben lesz. Elemezni fogjuk a nemzeti eh, kereteket, eh, leülünk a tagállamokkal, és átbeszéljük a koordinációt, illetve a eh, jó gyakorlat átadását, és arról is beszélünk, hogy hogyan értékelik a tagállamok a saját rendszereiket, ezt követően pedig visszajövünk ide önökhöz, illetve a tanácshoz, és beszámolunk erről az értékelésről. Tehát ez a 2015-ös év. Nyilván a jelentés majd tartalmaz ajánlásokat is, amennyiben további uniós fellépés szükséges. Remélem, hogy sikerült önöknek áttekintést nyújtanom arról, ami ebben a közleményben van, természetesen állok rendelkezésükre, a kérdéseik vannak. Um, Thank you very Köszönjük szépen. Éppen bizottságon belüli ügyeket tárgyaltunk meg. Kicsit késésben vagyunk. Kérem majd az előadókat és a sárnyék előadókat, hogy nagyon röviden szóljanak hozzá. Később még visszatérhetünk a kérdésekre. Kérem, hogy próbáljuk a következő hét percben lezárni ezt a vitát, ha lehet. Ja, Jakovics úr következik. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! A téma elég jelentős és elég komplikált is. Nem tudjuk pár perc alatt megtárgyalni. Rébinder asszonynak hadd köszönjem meg a bevezetőt, és hogy bemutatta a legfőbb problémákat, melyek az élelmiszerellátási láncban fennállnak. Ez a vita kezdi meg a munkánkat a saját kezdeményezésű jelentésben, amely fel akarja sorolni és um, javaslatokat akar kidolgozni az ilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok megelőzésére. El kell mondani, hogy a uh, rendelkezésre álló tanulmányok közül az derül ki, hogy ezek a tisztességtelen gyakorlatok nagyon gyakra, gyakor, gyakoriak és nagyon károsak is a KKV-k számára. Behatárolják az ő képességeiket a piacon, a lehetőségeiket, hogy kockázatokat vállaljanak beruházásban, és akadályozza a határon átnyúló együttműködést is. Munkánk elején itt a szakbizottságban véleménycserére van szükség, ami nyitva állok mindenféle mindenki előtt, akik velem tárgyalni szeretnének arról, hogy mi a véleményük a kérdésben. És mindenkit meghallgatunk majd. Kaptunk már némi munkát, van a Debentré jelentés, a De Jongre jelentés. Történtek már előfeszítések a múltban, hogy meghatározzák a piaci kereskedelmi praktikákat, június 22-én a parlament állásfoglalást fogadott el az élelmiszerlánc felborításáról, és felismerték ebben, hogy a problémák európai jellegűek, ezért európai jellegű szabályozásra és szankciókra van szükség. Januárban, 2013. januárjában zöld könyv jelent meg a tisztességtelen kereskedelmi praktikákról, a bizottság munkája volt. 2010-ben a bizottság létrehozott egy magas szintű fórumot, amelyel az élelmiszerellátási lánc működését kívánta fejleszteni. Ez 2010-ben jött létre, akkor önkéntesen kellett csatlakozni. E, kedvezően fogadtatásra talált, bár a keretet jelentősen korlátozták, e, és csak azok számára kötelez, akik elfogadták. Idén júliusban új közlemény jelent meg a bizottság részéről arról, hogy miként kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen harcolni az élelmiszerellátási láncban. Nagy választéka van a különféle rendelkezéseknek EU szinten, mint például a tisztességtelen gyakorlatok elleni rendelkezés, versenyjog, E, kereskedelmi titkokról javasolt irányelv, hadd mondjam el világosan, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok és, rendelkezés áll, és rendelkezések ellenére mégis rengeteg eltérés van a megelőzés módszereiben. Sajnos ez lehetővé teszi a tisztességtelen kereskedelmi praktikák e, túlélését, hiszen nincsen jogi keret, amely E, rendelkezéseket tartalmaz a megelőzésre. A versenyjog nem fedi le ezeket a tisztességtelen gyakorlatokat, amelyeket ismerünk. Van egyetlen meghatározása annak, hogy mi, mi jelent tisztességtelen gyakorlatot élelmiszerek esetében. Egyes tagállamok, ahogy ezt Rödinger asszony is elmondta, Rébinder asszony is elmondta, hogy tudják szabályozni e, a lehetőségeket, de egyetemen látható, hogy egyre inkább azt gondolják, hogy a, az önkéntes rendszerek hatékonysága nem elegendő. Ezért egyre gyakrabban jogszabályokat alkotnak és szankciókat vetnek ki. Az ellátási lánc kezdeményezés nagyon hasznos, de ez is önkéntes, ezért megvannak a korlátai, ezért a különféle tisztességtelen gyakorlatok vég, végül meggondolásában azt látjuk, hogy kell egy e, megelőzési intézkedések közös katalógusát felállítani. Előttünk áll az a feladat, hogy be, benyújtsuk saját álláspontunkat egy jelentésben, és ennek a jelentésnek meg kell mutatnia, hogy milyen szabályozásra van szükség európai szinten, vagy miként lehet a lé, létező jogszabályokat kohéz, összehang, összehangolni. Végül pedig arra kérném Ribiner asszonyt, hogy a következőket vázolja fel először is. A saját jelentésben, a parlament saját jelentésében 2013. decemberétől kezdve kiskereskedelemről szólva felkértük a bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy miként lehet a jogszabályokat úgy alkalmazni, hogy a fél, félelem elemét azt próbálják kivenni belőle, ne keltsen ez félelmet. Mi történt ebben a tekintetben az vállalkozások között? Az végső kérdésem pedig a bizottság képviselőihez szól. Azt szeretném tudni, hogy van-e lehetőség arra, hogy szabályozási téren úgy lépjenek fel, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, amelyek a KKV-kat érintik, érinti, ezeket megfelelően um, távolítsák el az európai piacról. És nagyon sok uh, vállalkozás nevében beszélek, az a benyomásom, hogy az in, önkéntes rendszerek, az ön, önszabályozás és az önkéntes jelleg elege, nem elegendő ebben az esetben, és az a benyomásom, hogy a munkánkat azzal zárhatjuk le, hogy felhívjuk a, az ilyen gyakorlatok elítésére a közvéleményt, és ezt vala, valamiképpen az igazságszolgáltatás elé kell vinni. Köszönöm, mivel későn kezdtük délután, nagyon kevés az időnk, fennáll az a lehetőség, hogy erre a témára a holnapi dél, napirendi délelőtti részében visszatérjünk, ha szükséges. Nézzük meg gyorsan, hogy az árnyék előadók mit tudnak elmondani, de hogyha szükséges, 11 óra 5-kor visszatérhetünk rá. De nagyon szeretném megkezdeni 10 perc múlva a koordinátorok ülését. Ildikó következik. Köszönöm, meg szeretném köszönni rivlin asszonynak a tájékoztatóját és egyben tolmácsolni szeretném corazza bildt képviselő asszonynak a sajnálatát aki nem tud jelen lenni a bizottsági ülésen és megkérte arra hogy ismertessem az álláspontját röviden mint ahogy elnök asszony kérte. képviselő asszony üdvözli hogy a politikai napirend élén tartják a kiskereskedelmet és bátortani szeretné jacques urat arra hogy folytassa az eddigi munkát és azokra az eredményekre éptsen amelyeket eddig elértünk erre jó példa a corazza bildt képviselő asszonynak a munkája egy hatékonyabb és méltányosabb kiskereskedelmi piac felé vagy de jong úrnak az európai kiskereskedelmi cselekvési tervről szóló jelentése vagy a vállalatközi kereskedelemről tehát a b two b ról szóló zöld könyv üdvözli képviselő asszony az eltökélt támogatást eh, ami az élelmiszerellátási láncról szóló kezdeményezésre vonatkozik és eh, azt is hogy ez a téma napirenden marad és figyelemmel tudjuk ksérni a jelenlegi önszabályozási folyamatot. úgy véli hogy az elmúlt években tettünk előrelépéseket amelyeket folytatni kell és az a feltételezése hogy a legjobb eredményeket a köz és a magánszféra közötti partnerségben fogjuk elérni. E, ez a jelentés lehetőséget ad arra hogy továbbhaladjunk az érintett felekkel kialaktott konstruktv párbeszédben és e, arra ösztönzi az érintett feleket hogy vegyenek részt abban a kezdeményezésben ami a nemzeti platform létrehozásában jelenik meg az önkéntes alapú keret még alakulóban van és ezért várjuk a bizottság two thousand and fifteen ös értékelését miközben mi a mozgásszabadság biztostására törekszünk az érintett feleknek felelősséget és átláthatóságot kell biztostani. egy újabb lépés az éves kiskereskedelmi kerekasztal melyet az európai parlament az elért haladások megvitatására és értékelésére szolgáló keretként alaktott ki összességében nyitottan áll az együttműködés felé a bizottsággal és a tagállamokkal és a jelentéstevővel együtt és várja a gyümölcsöző és konstruktv együttműködést. köszönöm eh, elnök asszony! köszönöm szépen. biztos illetve tisztában vagyok azzal hogy nincs már sok időnk ezért szeretném azt kérni, hogy szálljunk még időt erre a témára egy másik alkalommal, de négy konkrét kérdést azért megfogalmaznék a bizottság felé. Köszönöm a bevezetőt, és köszönöm szépen a jelentéstevő megjegyzéseit, és sok minden szerepelt a hozzászólásban, amire én is rá akartam kérdezni. Én is némileg szkeptikusan tekintek az önkéntes rendszerekre, Érdekes kezdeményezés ez, de szeretném megemlíteni azt, hogy a bizottság szerint, elképzelése szerint ebben a ezekben a kezdeményezésekben gazdák, illetve a húsfeldolgozó ipar képviselői nem vennének részt. Azt is tudjuk, hogy számos KKV sem benne részt. Az ő bevonásuk viszont rendkívül fontos egy ilyen eszköz sikere szempontjából. A második kérdésem következik. Mekkora az élelmiszer marzs a kiskereskedelemben az Európai Unióban? Megkérdeztem már ezt az Európai Bizottságtól, de egyelőre nem kaptam választ. Érdekelne, hogy van-e statisztika a marzsok átlagos méretéről az élelmiszer kiskereskedelemben a tagállamokban. A harmadik kérdésem. A tisztességtelen gyakorlatok milyen kihatással vannak a végfelhasználókra? létezik-e erre vonatkozó részletekbe menő elemzés. Negyedsorban pedig azt láthatjuk a különböző tagállamokban nem egyforma a bánásmód. A belső piacon a különböző tagállamokban más-más szereplők vannak, akik más és más gyakorlatokat alkalmaznak. Úgy gondolja-e az Európai Bizottság, hogy ez a belső piac jellegéből adódik, illetve annak egyik jellemzője, és vannak erre, vonat, vannak erre vonatkozó ismereteik? Eh, én is gyors leszek, Viki. Eh, Összetett problémáról van szó, nem fog gyorsan megoldódni. A probléma az gyakorlatilag abból ered, hogy a két oldalon a méretek eh, nem egyeznek, vannak nagy csoportok az egyik oldalon, másik oldalon meg nagyon sok eh, KKV. Eh, nehéz ezt megközelíteni. Franciaországban például többször is nekiestünk ennek a problémának. Nem könnyű megtalálni a megoldást, ugyanakkor nyilván a az éberséget fenn kell tartani. Két konkrét kérdésem lenne az első. Mindannyian tudjuk, hogy a méretbeli különbség a, okozza ezt a félelem tényezőt. Vagyis a kicsik nem mernek fellépni a nagyok ellen, mert attól félnek, hogy retaliáció lesz. Ehm, ezzel kapcsolatos kérdés. Az a munka, amit mi itt végzünk eh, immár néhány éve arról, hogy eh, alternatív formákat keresünk eh, a jogi fellépések mellett, vagy megkönnyíteni a bírósági fellépést, vagy a bíróság helyett egyfajta közvetítői szerepet, mediátorokat alkalmazni. Nem tudom, hogy ebben a konkrét kérdésben ez, ez felmerült-e mert a, a helyzet maga tarthatatlan. Tehát itt van egy esetleges elmozdulási irány. Egyrészt a raportőrnek sugalnám ezt, másrészt pedig kérdezem a bizottságtól. A másik dolog, másik kérdés, szakértők tettek ajánlásokat, és ezek közül az egyik az volt, hogy a legjobb gyakorlatok mellett a legrosszabb gyakorlatokat, legveszélyesebb gyakorlatokat, vagy pedig a szürke zónát is listázni. Tehát a pozitív ajánlások, ugye fakultatív jellegűek, ilyen ez a kezdeményezés, amiről itt szó volt. Érdemes lenne egy fekete listát, meg egy szürke listát létrehozni, ami aztán szintén köröztethető lenne, és amelyre rákerülnének a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, amelyeket már azonosítottunk. Talán ez is egy olyan dolog, amivel egy kicsit felgyorsíthatnánk a fellépést. Grazie Presidente, cerco di essere velocissimo. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, rövid leszek. Nagyon-nagyon érdekes téma ez. És fontos ez a fogyasztók szemszögéből nézve is valamint azért is, hogy egyensúly teremtődjék az élelmiszerellátási láncban. Érinti ez a mezőgazdaságot, de a KKV-kat is. Röviden kell fogalmaznom, de röviden, de lassan. Jó, megpróbálom. Megpróbálom tehát rövidne fogni a mondandómat, és közben lassan beszélni, mondja a felszólaló. Tehát a téma rendkívül fontos, mert Európában azt láthatjuk, hogy egy erős koncentráció valósul meg. Ha szétnézünk Európában, mindenütt ugyanazokat a márkákat látjuk a kiskereskedelemben, legyen szó akár Olaszországról, Franciaországról, Németországról, mindig ugyanazokat a domináns cégeket látjuk. Elhangzott már a kolléga részéről, hogy ezzel szemben állnak ugye a kis vállalkozások. Ezért fontos, hogy gondoskodjunk róla, hogy a hatékonyság ról ne csak úgy gondoskodjunk, hogy a termelői árak csökkennek, ezt is figyelembe kell venni. Ezért szeretnék kérdést feltenni az Európai Bizottságnak. Tehát vannak bizonyos tisztességtelen gyakorlatok, és azt láthatjuk, hogy bizonyos termékeket forgalmaznak, egy adott márka nevével, miközben a gyártó más. Ezzel gyakorlatilag elvesszük a választás szabadságát a fogyasztótól, és maga a gyártó sem tudja felismerhetővé tenni a termékeit a fogyasztó felé. Kérdésem, hogy az Európai Bizottság kívánja vizsgálni ezt a gyakorlatot is. Lehet, hogy ezen a területen érdemes lenne többet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 There's something that's gone wrong with the translation here. Uh, the channels is... Csak annyit szeretnék elmondani, hogy Elnök, kérem, szeretne visszajönni holnap délelőtt, hogy ezt a képviselők el tudják fogadni? Elfogad, e, előadóknak megfelel a lehetőség? Legalább fél óránk van ezekre a kérdésekre, és szerintem a bizottság szeretne válaszolni néhány kérdésre. És holnap 11 óra 10 perckor lesz erre időnk. Mit szeretne az előadó tenni? Kérdezem. Holnap? Nincsen kifogás. Megfelel a néppártnak és a szocialistáknak is. Rosó úr. Egy másik ülésem ugyanebben az időpontban sajnos. Hát akkor legfeljebb majd közöljük, hogy mit hallottunk. Ez rendben van a bizottság, ugye? A bizottság is beleegyezik. Jó, akkor köszönöm a megértést és a rugalmasságot. Most pedig... Most pedig kezdődik a koordinátorok ülése. Köszönöm. Thank you, everybody. So that will start at quarter past 11 latest tomorrow.